Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Good morning. Jó reggelt. Hosszú a listánk, hosszú a napirend. Komplex témákról kell beszélnünk ma délelőtt, és emiatt, illetve amiatt, ami vasárnap történt, az ülést. Egy perc néma megemlékezésre szeretném kezdeni. Emlékezzük meg azokról, akik elhunytak vasárnap, és gondolkozunk el azon, hogy Európában hogy tudunk összefogni. Thank you. And I'm sure we all send our deepest sorrow and condolences. A családokat és az ismerősöket a mély együttérzésünkről szeretném biztosítani. Első napi rendi pont ma délelőtt. értékpapír nyilvános kibocsátásekor vagy piaci vezetésekor közzétendő tájékoztató, és már szavazunk is. 43-as és 42-es teljesen egyforma módosító indítvány mellette ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk. Harmadik módosító második rész mellette ellene Második része a harmadik módosítónak mellette, ellene tartózkodik, azt hiszem elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es és 5-ös mellette, el, 45-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös első rész mellette, ellene nem az oka fogyott. Ötös módosító első rész. Mellette, ellene tartozkodik. Oka elvesztettük, nem fogadtuk el. 49-es, 6-os mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. B kompromisszos módosító mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartozkodik, el, nem fogadtuk el. 8-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 60-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 9-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 61, ez egy nyelvi módosító. Kompromisszumos C mellette ellene tartózkodik. Első részről van szó. Második rész. Or having a denomination of at least 100,000, ennek a szövegnek a beillesztése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatvanhármas mellette ellene ellenőrizzük. elfogadtuk. 63-as. D kompromisszus módosítom mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizennégyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette ellene ellenőrizzük. Passed. 67 in 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68 mellette ellene tartozkodik nem fogadtuk el. A kompromisszus mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette ellene ta- elnézést, F kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartozkodik nem fogadtuk el, 74 mellette ellene tartozkodik. nem fogadtuk el, 18-as mellette ellene tartozkodik. nem fogadtuk el, 19 mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. G. Mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. 79 mellette ellene tartozkodik nem fogadtuk el, 85 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 86 mellette, nem, 87 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 88 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 90 falls. A 90 nem fogadtuk el. 91 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 92 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 94 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 96 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 97 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 102 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Passed. 103 in favor. 103 mellette ellene ellenőrizzük. passes 104 in favor. 104 mellette ellene tartaszkodik. Nem fogadtuk el. 22 mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 22 mellette, 23 mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 24 mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. 25 mell- részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, egyes mellette ele, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 29 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 32 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes, 35-36 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Nem fogadtuk el. 39 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 40-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. És az egész véleményről szavazunk elektronikusan. Has everybody voted? Yes. Mindenki szavazott? That's passed. Elfogadtuk. Köszönet mindenkinek. Még ha nem is egyhangulag fogadtuk el, de azért nagy volt az egyetértés a legfontosabb részek tekintetében. Köszönöm. the next item is the... A következő pont magas szintű közös hálózat és információ biztonság. Második olvasatra kell elfogadnunk az ajánlás tervezetet, elektronikusan szavazunk. Ki nem szavazott? Akkor lezártam a szavazást. Gratulálok Andresnek, Andreasnak. 33 plusszal elfogadtuk, és már is megyünk tovább ellenőrizzük, hogy valaki a plenárison kívánja benyújtani módosító indítványokat, Andreasnak pedig gratulálunk. Következő pont mandátum a 2017-es költségvetése kapcsolatos trialógushoz Lisa Jakonszári egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? megbukott, nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk és az egész véleményről szavazunk. Nagyon köszönöm, elfogadtuk a véleményt. Nagy többséggel köszönöm, Lisa. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Folytatjuk a szakbizottsági munkát. Kérek egy kis csöndet. Következő napi rendi pont egy irányelv felülvizsgálata a fegyverek megszerzések és társának ellenőrzéséről. Az elnökünk Vicky Ford az előadó, és ma beszéljük meg a kompromisszumos módosító indítványokat. 80, 847 módosító indítványt nyújtottak be, ahogy ezt mindenki tudja. A Libe szakbizottsági módosítókkal együtt 903 módosító indítványról van szó. Az előadó az elnökünk, Ford asszony, már is átadom neki a szót, hogy vezesse elő a kompromisszumos módosító indítványokat, utána meghallgatjuk az árnyék előadókat, a többi képviselőt, aki szeretne felszólalni, és a bizottságot is. Elnök asszony, jönni a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tudom, hogy sokan követik a termen kívül is ezt a mai ülést, mert nagyon sok sokan jelezték az érdeklődésüket különböző kommunikációs csatornákon. Először is emlékeztessük mindenkit arra, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával, hogy legyen egy van már 25 éve egyfajta közös szabályozása a tűzfegyvereknek, de a párizsi merénylet után világosá vált, hogy van egy komoly és súlyos joghézag, különösen a tűzfegyverek hatástalanításával kapcsolatban. És Európában, különösen az Egyesült Királyságban is nagyon sok lőfegyvert találtak, amit lehetett reaktiválni, és ezért javasol, ezért tesz elénk a bizottság most egy új javaslatot. Teljesen helyes, hogy megvizsgáljuk a jogszabályt, hogy bezárjuk a joghézagokat. A bizottság első szövegtervezete azonban nagyon elég rossz szöveg volt, és sok szükségtelen következménnyel járt volna ez a szöveg a jogtulajdonosok számára a, jog, a törvényes fegyvertulajdonosok számára. Sok módosítót, csak ettől a szakbizottságtól 800-at kaptunk, és szeretnék rövid magyarázatot fűzni ahhoz, hogy miért javaslom azt, hogy készítsünk kompromisszumos módosítókat és majd azt fogom javasolni, hogy ezeket terjesszük be, és azt fogom kérni, hogy majd ezeket a kompromisszumokat szavazzuk meg. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a kompromisszumos módosítók összeállításához. Az egyik komoly jéghózak, jég, joghézakkal kapcsolatban, ugye ez a hatástalanító tűzfegyverek reaktiválását akarjuk kizárni, hogy csak erre feljogosított személy végezhesse ezt el. Másodszorban az olyan személyek, akik veszélyt jelentenek önmaguk vagy mások számára, ne kapjanak fegyvertartási engedélyt egyáltalán. És minden ország létre kell, hogy hozzon egy olyan rendszert, amivel ezt így működtetni tudja. Az országok majd eldönthetik, hogy egy állandó rendszert akarnak létrehozni, vagy pedig egy ideiglenesen, vagy időbizonyos időszakokban működő rendszert. És szavaznunk kell majd arról is, hogy egy ilyen rendszer milyen ellenőrzéseket tartalmazzon vagy orvosi ellenőrzés is tartalmazzon-e hogyha egy országban valakitől megtagadják az engedélyt, akkor egy másik ország hatóságai könnyen kell, hogy tájékoztatást kapjanak erről. Tehát egyik országban valaki nem kap fegyvertartás engedélyt, és elmegy egy másik országba, akkor az ottani hatóságok kell, hogy erről tudjanak. Ezért javasoljuk azt, hogy sokkal jobb információs cserére van szükség, vagy egy automatikus rendszeren keresztül, vagy kontaktpontokon keresztül, de ez az egész európai rendszert sokkal jobban megerősítené, ha javulna az információcsere. Konszenzus van a tekintetben is, hogy a biztonságos tárolásra komoly követelményeket eh, határozzunk meg. A legtöbb országban már vannak ilyen rendelkezések, és hogyha ezt, eh, hogy ezt európai szintre emeljük, ez nagy támogatást kapott a parlamentben új szöveget eh, javasolok majd a jelölésre is, és úgy tűnik, ott is megvan a konszenzus az összeállított lőfegyverre is kell, hogy ez vonatkozzon, ahol az alkotó részeket külön-külön adják el, vagy vásárolják meg, akkor az egyes alkotó részeket is kelljen jelölni biztosítani kell, hogy gyakorlatban jól alkalmazható jogszabályt alkossuk meg. Tehát nyilvánvaló, hogy kis alkatrészekre is felkerüljön a jelölés, ez is része a kompromisszumnak. A távértékesítés kapcsán azt mondjuk, hogy erre csak akkor legyen lehetőség, hogyha a személyeket sikerült beazonosítani múzeumokban, ahol történelmi fegyvergyűjteményeket tárolnak. Nos, ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy először arról szavazzunk, hogy a múzeumokat kivegyük-e a hatály alól. És amint ez megtörtént, Először is tehát arról kell szavaznunk, hogy kívül maradjanak el múzeumok a hatájon, és hogyha ez megbukik ez a szavazás, akkor szavazunk arról, hogy a tagállamok szintjén adják-e meg az engedélyeket. Tehát itt két szavazás lesz erről a kérdésről. A tagállamok kapcsán természetesen az lesz a javaslat, hogy közrende való hivatkozás érvényeben maradhat, és megfelelő módon kell tárolni a múzeumoknak is az ilyen fegyvereket. A kivételekről szólva nagyon fontos különböző eh, gyártók, filmesek eh, kivétele a hatály alól. A módosítókban mi azt fogom javasolni, hogy a tagállamok továbbra is eh, adhassanak az A kategóriára, tehát a hatodik cikk ez alátartozókra kivételt, majd egy megfelelő szöveget találunk erre. A védelem a tagállamok katonai műveleteit nyilvánvalóan nem érinti, majd ez a, az új jogszabály. A reaktiválás, ez egy nagyon szakmai jellegű módosító. Itt világossá kell tenni, hogy a tűzfegyver hatástalanított formában akkor tekintetjük hatástalanítottnak, hogyha nem is lehet reaktiválni. Azaz ezért állandóan működés képtelen hatástalanított állapotnak kell tekinteni. A hatástalanításra vonatkozó rendeletet, amit novemberben fogadott el a munkacsoport, a szak, szakértői munkacsoport, foglalkozott végrehajtási kérdésekkel is, de miután nem sikerült elég világosan megfogalmazni a szöveget, és ezért a mellékletekben e, mi a végrehajtási rendeletre vonatkozóan jobbító indítványokat tettünk. Mire eljutunk a trialógushoz, addigra a tagállami munkacsoportok már jóval fogják hagyni, a, és jóvá hagyják a végrehajtási rendeletre vonatkozó javaslatainkat mert tudjuk, hogy a tanácsi munkacsoportok már foglalkoznak ezzel, akkor mi persze ezt majd elfogadjuk, de nagyon sok az ilyen szakmai részlet, aminek biztonsággal kapcsolatos következménye is van, és ezeket még tisztázni kell. Új javaslataink vannak arra vonatkozóan, hogy a hatástalanításról hatásaitása vonatkozó standardokat hogyan eh, kell közelíteni. Az A és B kategória, ez a legvitatottabb része az egész javaslatnak. Itt én azt javaslom, hogy itt tartsuk tiszteletben a demokráciát. A képviselők egyenként szavazhatnak mindegyik különböző tűzfegyver eh, típusról, amiket a tiltó listára javasolunk felvenni. Konszenzus van a tekintetben, hogy a bizottság által javasolt a hetes cikk nem megfelelő, nem megfelelő módszer annak eldöntésére, hogy egy adott fegyver tiltott-e vagy sem. Úgyhogy itt a, a B7-nél ugyanez a szöveg fordul elő de ezek félreérthetők, és az A kategóriás lőfegyverekkel kapcsolatban én azt javaslom, tehát, hogy ezekről külön, külön egyenként szavazzunk. Néhány tagállamban vannak aggályok az automata fegyverekkel kapcsolatban, amelyeket félautomata fegyverekből állítanak elő, és van egy biztonsági aggály, hogyha ezeket a fegyvereket betiltják ezekben a bizonyos országokban, akkor ezeket nem fogják leadni a hatóságoknak, hanem eh, hát eh, fedett módon fogják ezeket haj, eh, használni, és ezt nem, hogy javítaná, hanem inkább rontaná majd a helyzetet. Az első opció az lenne, hogy tiltsuk be ezeket, de hogyha mi úgy döntenénk, hogy maradjanak, akkor van itt egy javaslat, miszerint átalakításra vonatkozó sztenderdeket kell megalkotni, úgyhogy ez az átalakítás végleges legyen. És végül a tanácsi javaslat múlt héten született meg, tartalmaz több A kategóriás lőfegyvert a tüzelőképesség alapján. Itt megint csak azt mondom, hogy egyenként szavazzunk ezekről a különböző fegyvertípusokról. Erről egységes volt a szakbizottságunk álláspontja, amikor tárgyaltunk a tanácssal. A preambulumra vonatkozó módosításokkal majd később foglalkozzunk, hiszen először a rendelkező rész módosítóit akarjuk véglegesíteni, és utána foglalkozunk majd a preambulummal, ha elfogadják. Köszönöm, kollégák. Köszönöm az előadónak a bevezetőt, és most a frakciók árnyék előadóit hallgatjuk meg. Anna Maria Koracabéd, Népárt. Köszönöm szépen, és köszönöm Vikinek, az előadónak. Nagy öröm vele együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy teljes mértékben egyet tudok érteni ezekkel a kompromisszumos javaslatokkal, és ezzel a prezentációval is. Szeretném elmondani, hogy milyennek a kontextusa. Volt egy eredetileg eh, egy bizottsági eh, javaslat, ami aránytalan volt és nem volt megfelelő, de a módosításokkal és a libei szavazással is megmutattuk, hogy a parlament viszont most már a helyes irányba tart, és egy olyan javaslatot tettünk le, ami most már inkább a biztonság növelésére fókuszál és a terrorizmus elleni harcra koncentrál, és nem pedig az emberek szabadságát szeretné megnyírbálni, vagy a sportolók szabadságát. De fontos volt a modernizáció, a jogszabályok modernizációja, és ez a téma, ami a regisztráció, a nyilvántartással kapcsolatos, illetve az, az adatcsere a bűnöző hatóságok között, és az illegális fegyverek beazonosítása, a visszakövethetőség erősítése, a, a jelzés, a címkézés tekintetében fontos volt, hogy előrelépjünk. Itt komoly hézagok voltak. Egyúttal azt gondolom, hogy ezekkel a kompromisszumokkal nem a bürokratikus, adminisztratív terheket szeretnénk feleslegesen növelni, azok esetében, akiknek legális joga és engedélye van a fegyver használata. Nagyon örülök, hogy a biztonságos tárolás témája is bekerült most már a a kontextusban, mivel ezt hiányoltuk, nagyon nagy a probléma, hogy nincs európai közös rendszerünk orvosi vizsgálatokra. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezek a vizsgálatokat már bevezették. Itt be kell vezetni a többi tagállamban is, és ugyanez érvényes a licenszekre és az engedélyekre és az öt éves engedélyekre. Ezt az öt éves határt nem feltétlenül támogatjuk, és ami az elektronikus kereskedelmet illeti, nem szeretnénk problémákat kelteni azok számára, akik vidéken élnek, és nem szeretnénk megakadályozni őket abban, hogy legálisan fegyverekhez jussanak elektronikus kereskedelem útján. A védelmi erők jogait tiszteletben kell tartani, az ő fegyverhasználati lehetőségeiket nem szabad akadályozni. Még néhány megjegyzésem lenne ami az engedélyezési időszak és a megújítási időszakra vonatkozik. Azt hiszem, hogy itt az 1C-t törölném, az 1C bekezdést, mivel ez egy tagállami hatáskör, a tagállamoknak kell dönteni ebben. A biztonságos tárolás tekintetében pedig a szállítás nem kellene belevennünk, és elnök úr, ha megengedi, szeretném felolvasni a bekezdést jelenlegi formájában. A tagállamoknak azt kell biztosítani, hogy a fegyver birtokosai megfelelően tárolják ezt a fegyvert, amikor felügyelet nélkül van a fegyver, és itt törölném a szállítási részt, a megfelelő kockázatot kell figyelembe venni, és a, itt a lőfegyver típusát is figyelembe kell venni, ez 1D ben szerepel, ami az 1 per 2-ben szerepel a kereskedés kérdése, az újra betöltést még továbbra is lehetővé kell tenni, a újra, újra tárazást. És fontos, hogy ezt, hogy a célkitűzésünket is kihangsúlyozok a, módi, a módosított szövegben, fontos az egyszerűsítést elérnünk, és az apró módosítások ebben nem segítenek, de még mindig nem tudom, hogy a az adott fegyvernek a vázát a, a lényeges komponensek listába fel kellene venni, mert itt az ENSZ-nek van egy listája, és ezt kellene figyelembe vennünk. És a függelékek, a mellékletek kérdése, Viki is megemlítette, hogy a mellékletben a félautomata kategóriát nem kellene betiltani a hasonlóság alapján, hiszen a hasonlóság nem kritérium, azt hiszem, hogy nem kellene az A7-es kategóriát belevenni ebbe, mivel a kaliberek és az Európai Uniós szintű átmérők szabályozása egy kicsit ködös, hogy így fogalmazzak. Európai Uniós szinten nem lenne ez megfelelő. Nagyon köszönöm a kollégáknak az együttműködést, köszönöm a kommentárokat a múzeumok és a gyűjtők témáját is köszönöm. Szerintem ezt a szöveget hagyjuk meg magában, a bizottsági javaslatban ezt ne változtassuk, és nagy örömmel tekintek a véglegesítés elébe. Köszönöm. Köszönöm, Anna Maria Koracelbil. Szocialista frakció nevében Sergio itt hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Vikinek a munkáért. Rengeteg módosítóindítvány nyújtottak be, nagyon komplex a téma, és a nemzeti rendelkezések nagyon eltérnek egymástól, úgyhogy konvergenciát kellett keresni, és ez nem volt egyszerű. frakció nevében tegnap este az előadónak és a többi árnyék előadónak elküldtük az értékelésünket a javaslatok tekintetében. Röviden szeretnék néhány módszertani problémáról beszélni. Azokban a szövegekben, amiket Viki küldött nekünk, néhány kompromisszumos módosító indítvány tekintetében nagyon sok alternatív opció szerepel. Ez egy olyan módszer, munkamódszer, ami hatékony lehet először, de aztán ezen túl kell lépni. A mi célunk az volt, hogy a konvergenciát keressük, ahol lehetséges. Hogyha ez nem lehetséges, akkor persze egyértelmű alternatívákat kell fölállítani és azok maradnak érvényben. Úgyhogy majd menet közben meglátjuk, hogy hogyan lehet ezt a módszertani kérdést megoldani, ami aztán a végső időszakban azért meghatározóvá válhat, ugye a szavazás előtt. Egy egyetemű vagy jobb, egy teljesen egyetemű véleménykülönbség, mint hogyha olyan alternatívákat állítunk fel, amelyek nem teljesen érthetők. Továbbá még mindig módszertani problémaként szeretném felvetni. Nagyon sok kompromisszumos módosító indítványt állított össze az előadó, de mielőtt megszavaznánk a kompromisszumos módosító indítványt, előtte szavazunk a magának a bekezdésnek a törléséről. Ez nem így működik. A kompromisszumos javaslatnak az az célja, hogy egy politikai egyeztetést tükrözön. Hogyha előtte tör, töröljük azokat a pontokat, amikre vonatkozik a kompromisszus módosítóintvizsgálja, akkor már nem létezik ez a kompromisszum gyakorlatilag, mert akkor arról kell dönteni, hogy elfogadjuk-e az eredeti szöveget, vagy sem. Tehát ezt a módszert nem szeretnénk elfogadni, menet közben meg kell, hogy oldjuk. Most akartam mindezt elmondani, mert félek attól, hogy később nehézséget okozhat, esetleg egy érzékenyebb időszakban, amikor már a folyamat vége felé járunk, a munkánk vége felé járunk. Konkrétan a kompromisszumos módosító indítványokkal kapcsolatban csak néhány témát említenék. Ezeket a többinél fontosabbnak és sérülékenyebbnek tartom orvosi ellenőrzések és az engedély megújítása. Szerintem mindenképpen szükség van egy első kezdeti ellenőrzésre, vagyis a, azok a személyek, akiknek fegyvere van, azoknak az egészségi állapotát ellenőrizni kell. És a hozzáférési küszöb az egységes, és garantált kell, hogy legyen mindenki számára, mert nem kockáztathatjuk azt meg, hogy egy olyan ember kezébe kerüljön fegyver, aki fizikailag nem képes arra, hogy tudatosan használja azt. Akár sport használatról van, sportcélú használatról, vagy vadászati célú használatról. Fontos, hogy a szükséges fizikai feltételeket, fizikai állapotot ellenőrizzék. Az eredeti megfogalmazás nekem még mindig jobban tetszik, mint a módosítás, de hát meglátjuk, hogy esetleg más megoldást fogunk találni a e tekintetben. Második megjegyzésem a távértékesítés. A szövegnek a szelleme és a megfogalmazása is megfelel annak, amit elmondtunk, de szükség van a tényleges átadás ellenőrzésére biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy egy megvásárolt fegyver valóban átadásra került annak a személynek, aki megvásárolta. Hiszen ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor a távértékesítés növelheti azokat a problémákat, amelyeket valójában csökkenteni szeretnénk. Akusztikus fegyver definíciót szerintem meg kell tartani, ezt más is már említette, nem akarom megismételni meg kell oldani ezt a problémát. Szerintem a hatos cikk lenne a legmegfelelőbb helye ennek a szolgálati fegyverek témájának. Itt kéne megoldani ezt a kérdést. Ez felel meg leginkább a, a probléma lényegének, és nem a kettes cikk. Aztán a múzeumok és a gyűjtemények. Igen, a múzeum az egy publikus hely, ők kötelező módon az ellenőrzést végrehajtja, biztosítania kell azt, hogy a nem megfelelő használat ne fordulhasson elő. Nemzeti regiszter. Ez hasznos, viszont ami nem meggyőző számomra, hogy a múzeumi szabályokat automatikusan kiterjesszük a gyűjtőkre. De hát a gyűjtők azok egyének, személyek, magánemberek, akik legitim módon úgy dönthetnek, hogy más tárgy helyett fegyvert gyűjtenek, és azt tartják otthon, de automatikusan nem biztosítják azokat a garanciákat, amelyeket a múzeumok, hiszen nem felelnek meg bizonyos a múzeumokra előírt feltételeknek. Ezért szerintem egy definícióra van szükség a gyűjtők tekintetében, és a funkcióik tekintetében. Nem elég annyit mondani, hogy emberek, azok is emberek, akik nem gyűjtenek fegyvert, hanem valami mást gyűjtenek, ami kevésbé veszélyes és kockázatos, mint egy fegyver. Végül a mellékletekkel kapcsolatban a definíció tekintetében alternatívákat javasol Viki. Ezek pozitívak, és be lehet venni a kompromisszumos módosító indítványokba, viszont szerintem még előttünk áll egy munka a meghatározások tekintetében, a hatos kategória meghatározása ebben a témában. Készen állunk arra, hogy együttműködjünk és dolgozzunk ezen hasonló módon, mint a, hogy azt a többi fejezet tekintetében megtettünk. Van még munka előttünk, de úgy gondolom, hogy mindaz, ami eddig megtörtént, az a mögött pozitív szándékok állnak, és az a szándék, hogy megtaláljuk a konvergenciát, a közös pontot, ami korábban azért nem volt annyira biztos, hogy meg fogjuk tudni találni. Ezt a irányt szeretnénk, és ezt a munkamódszert szeretnénk követni. Köszönöm. Köszönöm Koferáti képviselő, ALDE frakció nevében. Csaráncóle képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak ezt az óriási munkát a dosszién. Ez nem egy egyszerű téma, de sikerült az előadónak az, hogy minden érintett fél véleményét figyelembe vegye, látszott a szövegen az, hogy nyitott fülekkel viseltetett az állampolgári aggodalmak tekintetében, és köszönöm ezt a törekvést. Ahogy önök is tudják, a múlt héten a tanács elfogadta az általános megközelítést a bizottsági javaslat tekintetében. Nem volt egyszerű az eszmecsere, és el kell mondanom, hogy az eredmény nagyon messze van a tökéletestől. Ha megengedik, összefoglalnék néhány kulcs szót az ALDE szempontjából. A javaslattervezet publikációja óta, tavaly november óta ellenezünk minden olyan rendelkezést, ami a polgároktól a masszív lőfegyver lefoglalást eredményezné. Ez az új bent a félautomata kategóriára vonatkozik elsősorban. Ahogy az általános megközelítést olvassuk, a holland javaslat vonalait követi ez a félautomata fegyverek kapcsán, azonban ez számunkra nem elfogadható. Szeretnék biztosítani mindenkit, hogy az általános megközelítés publikációja óta számos e-mailt kapunk a cseh um, az állampolgároktól, nagyon komolyan aggódnak a félautomata kategória kapcsán, és azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk feladata az, hogy ez a megfelelő irányba haladjon. Számos tagállam, a cseh köztársaságot is ideértve folyamatosan megtalálta az évek során a megfelelő egyensúlyt a biztonsági aggályok és a tulajdonos aggályok között nem szabad ezt az egyensúlyt lerontanunk, azt hiszem, hanem nagyon fontos, hogy a különböző tagállamok legjobb gyakorlatait vegyük e helyet figyelembe. Számos opciót tartalmaz ez a javaslat, amely nagyon érzékeny témákat érint, és nagyon örülök, hogy ezeket az opciókat a rendelkezésünkre bocsátották, hogy megvitassuk őket fontos az, hogy mi az, amit betiltsunk, és mi az, amit nem, ezt nagyon világosan kell rögzíteni. Azt hiszem, hogy általánosságban komoly, jó kompromisszumokat tartalmaz ez a javaslat, például a távértékesítés, az internetes értékesítés, az újraélesítés, a múzeumok, a, a, és a tulajdonosok tekintetében, a gyűjtők tekintetében nagyon örömmel állok a további együttműködés és eszmecsere elébe. Köszönöm szépen, Csaranszava képviselő. GUE frakció árnyék elődője nincs jelen, és úgy látom, hogy más se szeretné helyettesíteni az árnyék előadót. Zöld frakció, Pascal Durán. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A, a GUE nevében beszélek, nagyon röviden fogok nyilatkozni nagyon komolyan dolgoztunk a kompromisszumokon, és köszönöm Vikinek is, ezt már legutóbbi alkalommal is megemlítettem, és most elismétem, hogy ez a legérzékenyebb dosszié, amivel foglalkozunk ebben a mandátumban. Részemről szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez egy rendkívül fontos téma, és nagyon súlyos téma is, és nem kellene ezzel kapcsolatban szélsőséges véleményeket képviselni, illetve olyan véleményeket, amelyek a realitást nélkülözik. Jelen pillanatban a parlamentnek nincs semmilyen olyan javaslata, amely sem Wikifold részéről, sem mások részéről, amely világos víziót tartalmazza, a parlament nem szeretne súlyos változtatásokat eszközölni a félautomata fegyverek vagy más kategóriájú fegyverek jogszabályai tekintetében semmilyen helyen, és fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, és ne menjünk át a fantazmagóriák világába. Ez nagyon fontos jogalkotási szempontból. És mi a valóság, mi a realitás? A valóság arról szól, hogy van egy bizottsági javaslat, amely egy olyan javaslat volt, amely nem kielégítő a definíciók tekintetében sem. Például mindenki beszél a félautomata fegyverek betiltásáról, a hasonlóság, az automata fegyverekhez való hasonlóság alapján, ami egyszerűen megvalósíthatatlan a gyakorlatban, és a parlament azt kell, hogy mondja erre, hogy ez nem egy objektív és komoly kritérium. Itt objektivitásra kell törekednünk mindenképpen, és ez, ez sikerülni is fog, biztos vagyok benne. Köszönöm Viki ezt a munkát. Egyszerűen és gyorsan szeretném elmondani, mivel még számos más ülésen is ezzel fogunk foglalkozni. Néhány megjegyzésem lenne azonban. Lényegében a zöldek javaslatait viszont látjuk a szövegben, itt már csak pontosításokra van szükség, de fontos az is, hogy tisztázzuk azt, hogy itt milyen egységesítés elképzelhető. Például az orvosi vizsgálatok kérdése nem lehet azt mondani, hogy európai szinten fogjuk ezt rögzíteni, ehelyett minden tagállamot arra kell kérnünk, hogy vállalja fel saját maga egyenként ezt a felelősséget. De tudom, hogy ezt nem lehet egyszerűen megvalósítani fontos az, hogy mind fizikai, mind mentális szempontból azok az emberek, akik fegyvert birtokolnak, megfelelő orvosi vizsgálaton átessenek és szeretném elmondani, hogy pontosítani kell a lőfegyverek tekintetében, a biztonságos tárolás tekintetében, hogy a muníciót külön tároljuk a fegyverektől. Ez megint csak a felelős, eh, a tulajdonos felelőssége. Én tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés a tulajdonosok, a eh, fegyvertartók szempontjából, itt azonban ezt pontosítani kell, hogy külön kell tárolni. Ami pedig a távértékesítést illeti, továbbra is a, a hatékony ellenőrzésekben kell gondolkodnunk, nem pedig a virtuális elméleti ellenőrzésekben. Fontos, hogy legyen egy fizikális kontaktus, kontaktus akkor is, hogyha az interneten vásárol valaki fegyvert. Nagyon fontos, hogy beazonosítsuk, hogy valóban ki vette meg a fegyvert, ami pedig az adatok tárolását és továbbadását illeti, meg vagyok győződve arról továbbra is, hogy a nyilvántartásnak hozzáfér, a nyilvántartáshoz hozzáférés kell biztosítani a mindenféle bűnüldöző hatóságnak és rendészeti hatóságnak az információ, csere, talán itt nagyon fontos egy Európai Uniós szintű információs csere platform, az, az tagállami hatóságoknak ehhez hozzáférés kell biztosítani, ez feltétlenül hasznos lenne. Ami pedig a gyűjtőkről és a múzeumokról elhangzott, egyetértek azzal, amit elmondott a kollega teljes mértékben, valóban különbséget kell tenni azok között a múzeumok között, amelyek ellenőrzött szervezetek, és a magángyűjtők között itt nagyon fontos, hogy itt két kategóriában gondolkozunk, és ne pedig egyben. Ami pedig a, az, a kategorizálást illeti, ez egy nagyon technikai jellegű téma, ezért nem mennék bele a részletekbe, de a, fontos az M6-os és 7-es kategóriák tekintetében is megtalálni a megoldást. Mindenképpen köszönöm ezt a munkát, és ebben a pozitív szellemben folytatjuk tovább a munkát. Durán. Köszönöm, Turán képviselő. FT képviselő ö, frakció nevében következő árnyék előadót meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt az előadónak szeretném megköszönni a sok munkát. A javaslat ellentmondásos, mert hiányzik a hatásvizsgálat, hatástanulmány, és ez sok szempontból is kontraproduktív. Most nyilvánvalóan megpróbáljuk ezeket a problémákat kiküszöbölni, különösen a terror merényletek után, de például ami a vadász és a sportlövész fegyvereket illeti, még sok a probléma. Ami a fegyvertartási engedélyekről szóló részt illeti, azzal egyetértek. De itt vannak az orvosi vizsgálatra vonatkozó javaslatok, és itt a tagállamok számára bizonyos sokú autonomiát kell biztosítani. Nekem az egyes opció jobbnak tűnik. Fontos, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk, hogy itt pszichológiai vagy neurológiai tesztekre, vizsgálatokra gondolunk-e az orvosi vizsgálatok kapcsán. És itt vannak aggályos híreink is, ugyanis azok az emberek, akik sokaktól megtagadják a fegyvertartási engedélyt, és ez a tíz éves időszak talán jó lenne, hogy tíz évnél gyakrabban ne kelljen előírni ilyen orvosi vizsgálatokat. Az előadósok javaslatával kapcsolatban nagy az egyetértés. Én, én is hajlok arra, hogy támogassam Karanzova asszony javaslatait, módosító indítványait. A hármas és a négyes ponttal is egyetértek az ötödik pont kapcsán meg kéne nézni még egyszer az eh, eredeti szöveget. Kilencedik pont a paramilitáris eh, csoportok, itt ehm, nagy az egyetértés, egyetértünk az előadó álláspontjával. A mellékletek. Itt van például a eh, második melléklet kettes pontja, itt a B és a C javaslattal egyetértünk, ez mind a kettő elfogadhatónak tűnik. Egyes számú melléklet második rész, a kategória, hatos kategória. Nos, ezeket nehéz itt nyomon követni, vagy visszakeresni, nem igazán fontos a kategóriák ezek. Azután az A6, illetve a B kategória eh, kapcsán azt olvashatjuk, hogy itt betilthatnak egy fegyveret, amit jellemzően sportcélokra eh, használnak, és szerintem ez egyetlen mártal nem okoz, eh, nem veszélyes fegyver. Beszéltünk szakértőkkel is, és a szakértők igazából a 7A kapcsán nem látják a kapcsolatot, vagy az indokát a betiltásnak. Az a, a hetesre vonatkozó rész szerint, sok szakértő szerint törölni kell a szövegből, és a 22 mm-es kaliberű tűzfegyverekre vonatkozó rész a B kategóriában szintén nincs jól szabályozva ebben a tervezetben. Nem szabad kárt okoznunk a sport lövészetnek, ezért eh, módosításokra van szükség. Köszönöm. Trusziszki képviselő az ENF frakció nevében. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Mielőtt elmondanám a véleményünket a témával kapcsolatban, Szeretném elmondani, hogy ugye egy percben már megemlékeztünk az orlandai áldozatokról, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mennyire szomorú vagyok, és mennyire mérges vagyok egy új terror támogatás, támadás miatt, amit tegnap történt Franciaországban, és a két rendőr családját és kollégáit szeretném együttérzésünkre biztosítani. Egy radikális iszlamista személy ölte meg őket. Nagyon sok munka áll még előttünk ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Röviden fogok felszólalni, mert valójában egy kérdésem lenne az előadóhoz, az elnökasszonyhoz. Három témára szeretnék rátérni. A frakcióm által benyújtott módosítók visszavonásáról van szó. Három kompromisszós módosító indítvány tekintetében majd lehet, hogy e-mailben is el fogom ezt küldeni, hogy egyértelműen legyen, az akusztikus fegyverek, és négy módosító indítványt egy kompromisszus módosítóba betettek. Én szeretném, ha megszűnne, ha visszavonnák ezt a kompromisszós módosító indítványt. Továbbá a múzeumok és a gyűjtők témájával kapcsolatban is Szeretném visszavonni a módosító indítványunkat, ami a 616-os volt. A gyűjtők ne legyenek a hatája alatt ennek az irányelvnek. Ez szerepelt a módosító indítványban. Elnök, elnézést, az angol kabin úgy tűnik, uh, itt az elnök azt, nem hallotta a tolmácsolást az angol kabinból. I just want to check, are you withdrawing? Csak ellenőrizni szerettem volna, hogy visszavonja a módosító indítványaikat? A tolmácsolásban ez haladszott el, hogy vissza akarja vonni a módosító indítványokat? Nem, nem vissza akarom vonni ezeket, hanem ezeket uh, ki akarom vonni a kompromisszumos módosítókból. Tehát szeretném, ha nem szerepelnének a kompromisszumban. De majd írok egy listát az összes olyan módosító indítványról, amit vissza akarunk vonni az ön kompromisszumos módosítóiból. Ez így rendben van? nagyon akkor egyszerűbben megoldjuk ezt. Összeállítok egy listát az összes elmódosító indítványról, amit a frakciónk vissza akar vonni az ön kompromisszumos módosítóiból. Ez így sokkal egyszerűbb lesz. Köszönöm. Bene, grazie. Adesso passiamo agli interventi. Köszönöm. Akkor most meghallgatjuk a képviselőket. Tizen kértek eddig szót, tíz kolléga. Kevés az időnk, mert uh, Jurova biztos asszonyt hallgatjuk majd 11 órakor, úgyhogy fejenként egy percet javaslok. Kérek mindenkit, hogy röviden fogalmazzon. Utána még ugye az előadó a válaszát is meg kell hallgatni, bizottságot is, úgyhogy hát képviselőnek adom meg a szót. Tack så mycket. Jag har läst igenom alla de ändringsförslag. Köszönöm szépen. Megértem, hogy milyen indokok állnak a módosító indítványok mögött, fontos a politikai kompromisszum megtalálása. Ez a cél a módosítókkal, de azért pontosan nekem magyarázni ezeknek a módosító indítványoknak a tartalmát. Világosan kell látni azt is, hogy a bizottság javaslatai milyen következményekkel járnának a bizottság által javasolt szöveg. Közös szabályokra, követelményekre van szükség, ez nyilvánvaló, ezt a törekvést nagyon pozitívnak ítéljük meg. De a jelenlegi javaslat rossz célcsoportot találhat el. Svédországban a sportlövészet és a vadászat régi nagy hagyományokkal rendelkezik, és mi szociáldemokraták szeretnénk ezt a két csoportot megvédeni, hogy az esetleges hátrányoktól, ami érheti őket, amikor mi a, ugye, alapvetően az illegális fegyverhasználat ellen küzdünk. Világos szabályokat kell tehát megalkotnunk a fegyverek tulajdonosaira vonatkozóan. Arra nincs feltétlenül szükség, hogy a sportlövészeket és a vadászokat rendszeres orvosi vizsgálati kötelezettségnek vessük alá. De sok ritkán lakott területen élő emberről van szó, akik nehezen jutnak el ilyen gyakorisággal orvosi vizsgálatra. Remélem, hogy sikerül majd mindenben megegyeznünk. Isturic. López képviselő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném szolidaritásomról biztosítani a francia társainkat. Én is egy olyan országból jövök, ami az utóbbi 40 évben szenvedett a terrorizmustól. Mindezt elővezetve szeretném elmondani, hogy Spanyolországban a fegyvertartási jogszabályok modellként szolgálhatnak a legális fegyvertartás témájában sportlövészek, vadászok, számukra is nagyon nehéz fegyvert vásárolni, mert nagyon szigorú előírások érvényesek. A bizottság javaslata gyakorlatilag olyan országokra kell, hogy érvényes legyen, ahol nincs ilyen jogszabályi háttér, és ahol nem voltak olyan terrorista cselekmények, események, mint Spanyolországban az elmúlt 40 évben. Mindent elővezetve szeretném elmondani, hogy a Wiki által összeállított kompromisszumos módosító indítványokat jónak tartom a nagy részüket, és szeretnék köszönetet mondani, mert hatalmas munkát végzett Viki. Próbálja a konszenzusos pontokat megtalálni. Nagyon sok kompromisszumos módosító indítványt elfogadunk, például a fegyverek őrzése, modellként szolgálhat a spanyol törvényi háttér. Mondjuk a távértékesítés nem felel meg a spanyol szabályozásnak, nálunk a Guardia Civil, a polgárőrség kezében van ez az ellenőrzés. Chiedo scusa, Elnézést. Zsüven képviselője szó. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok Fort asszonynak ez a munkához, mivel a bizottsági szöveg, mint kiinduló pont, nagyon kiegyensúlyozatlan volt. E, két feladatunk van, a biztonság, a polgárok biztonságának a garanciája, de a sportolók jogait is biztosítani kell, hiszen egy sportlövő soha nem lesz terrorista, ezért ö, nem kellene túlbonyolítani ezt a helyzetet, hiszen akkor a vadászok életét megnehezítjük. Ami pedig a, az öt éves engedélyezési periódust illeti, ez egyáltalán nem realisztikus, hiszen a sportlövők, mint említettem, nem terroristák, és ami pedig a távértékesítést illeti, kell egy fizikai ö, fázist is bevezetni, ez elengedhetetlen vagyis be kell tiltani azt is, hogy készpénzzel fizessenek a fegyverért, ez is nagyon fontos, ezt pontosítani kell a szövegben, ami pedig a jelölést a vázon illeti, itt, itt megint csak figyelni kell, hogy ne bonyolítsuk ezt túl. Fontos, hogy defini, definiáljuk ezt a szövegben, de vannak apró alkatrészek is, ezekkel ne foglalkozunk, és az antik fegyverek ö, is nagyon fontosak. Tudjuk azt, hogy a terrorcselekményeket gyakran második világháborús fegyverekkel követték el, úgyhogy erre is el. kell, pedig a tárolás, illetve itt is legyünk pragmatikusak. Szerintem a sportolók nagyon jól tudják, hogy, hogy hová kell tenni a muníciót, és ö, hogyan ö, szedik szét például a fegyvereket, két külön helyen tárolják a különböző részeket, úgyhogy nagyon jól tudják, nem kell őket félteni. Hello, hello, képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm Ford asszonynak ezt a nagyon kemény munkát. Ez a kompromisszum nagyrészt jó, de van azért kritikus megjegyzésem hozzá ami a, a lőfegyverek kategória módosításait illeti, így értek az előadóval, nem érthetünk egyet az A7-es kategóriával, de ez B7-esként ne lopjuk vissza a szövegbe, itt folyamatosan problémákkal fogunk szembenézni a jövőben, hogyha így járunk el, ami pedig a mm, nagy tárak tárolását és lőfegyverek együttes tárolását illeti, a tanács javaslata itt ugyanaz, mint ez a szöveg. Azt láttuk, hogy ez a megoldás, ami itt szerepel a szövegben, teljesen hatástalan volt, viszont megnehezíti a sportlövészek és a legális vállalkozók életét ez a szabály, illetve a hatóságok terhei is megnövelkednek az engedélyezés kiadásában. A tízes cikkben az szerepel, idézem, a muníció beszerzését csak azoknak szabad engedélyezni, akik a megfelelő kategória lőfegyvert birtokolják. Idézet vége. Azt hiszem, hogy itt egy félreértés van, semmilyen muníció nem úgy gyártódik, hogy bizonyos kategóriai lőfegyverekre lehet csak felhasználni ezt. Köszönöm szépen, ennyi volt az időm. Köszönöm, Grappini képviselő. Köszönöm. szépen. Nem értek ehhez a fegyver témához különösebben, de nagyon is aggaszt az, hogy mi történik Európában is, illetve a világon valóban nagyon aggasztó. És igaz az, hogy a terroristák nem vadászok általában, de azért legyünk realisztikusak, hogyha nincsenek nagyon szigorú szabályaink, akkor a terroristáknak megkönnyítjük a dolgát a fegyver beszerzésben. Egyébként nagyon sok baleset is van a vadászatok során is, és három pontot szeretnék kiemelni. Az egyik, először is gratulálok az előadóasszonynak, ez egy fontos jelentés, és az orvosi igazolások. Nos, fontos, hogy mindenkit megvizsgáljanak azonos módon, mindegy, hogy melyik országról beszélünk, és fontos az is, hogy az orvosi vizsgálatokat azonos módon végezzék el, azért, hogy egy másik országban ne legyen könnyebb a vizsgálat esetleg, és ezt ne lehessen kihasználni. És ami pedig a lőfegyverek, az idősebb emberek, a 80 év feletti emberek lőfegyver birtoklását illeti. Most ezzel a ponttal itt nem értek egyet, és a, az a kérdés, hogy ki végső soron a felelős a tárolásért. Most én azt gondolom, hogy itt világosnak kell lenni, hogy mindig a fegyver tulajdonos felelős a tárolásért. Szenálóva képviselő. Já se budu opakovat, ale v prvé řadě bych chtěla skutečně velice poděkovat. Mindenek köszönöm én is az előadónak a munkát. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd nagyon jó kompromisszumokat összeállítanunk. Abból indulunk ki, hogy célszerű a fegyverek állami ellenőrzése, a fekete kereskedem elleni küzdelem jegyében. Köszönöm a jó kompromisszumos javaslatokat. A szakbizottságunk tagjai valóban jó tímként, eh, igazi jó csapatmunkát eh, végeztek. Az a cél vezette őket, hogy eh, reagáljanak a jogszabályi hézagokra, és megszüntessék ezeket a joghézagokat. Ennek kapcsán pedig nagyon fontos, hogy a tagállamok különböző aggájait is figyelembe vegyük. Néhány pontra konkrétan szeretnék most kitérni. Először is itt van a besorolás, a fegyverek kategorizálása, a hatos kategória, azután a kereskedők, a fegyverkereskedőkkel kapcsolatos rendelkezések is néhány szempontból problematikusak. Itt biztosítani kell mindenképpen egy méltányos szabályozást. A készpénz fizetéssel kapcsolatos javaslat nagyon fontos. Számos javaslat kapcsán azonban... Köszönöm szépen, Jehonszári képviselő. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn niihin runsaisiin kiitoksiin, jota... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak a jelentésért, illetve a mod- kompromisszumos módosító indítványok összeállításáért. Úgy gondolom, hogy itt az egész helyzetből láthatjuk, hogy mennyire bonyolult volt konszenzusra jutni a bizottság, a parlament és a tanács között megtalálni a közös hangot. A tagállami agályokat most már jobban figyelembe vesszük a korábbiakhoz képest. Utalnék arra is, ami elhangzott a vita elején, hogy a nemzeti védelmi politikát fönn kell tartani. Nagyon fontos ez a kérdés védelmi szempontból sok országokban. Nem szabad azt se elfelejtenünk, hogy Európa nem lehet egy olyan kontinens, ahol az iskolai lövöldözéseket úgy oldjuk meg, hogy a gyerekek is, meg a tanárok is fegyvert kapnak. Egy európai modellt kell, hogy kialakítsunk, és ez jó együttműködésre van szükség. Köszönöm, Káros képviselő. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzende. Elnök asszony, először is Véleményem szerint az, ahogy megvitatjuk ezt a kérdést, jó példa arra, hogy érzékeny kérdésekkel hogyan bánjunk az érz, dolgok érzékenységét nem arra használjuk, hogy most túl érzelemtől fűtött hozzászólásokat tegyünk, hanem nagyon tárgyszerűen megpróbálunk jó módosító javaslatokat kidolgozni. Ez az előadó és az árnyék előadók érdeme is, és szeretném ezért nekik nagyon megköszönni ezt a munkát, pontosan azért, mert ennyire érzékeny kérdésről van szó. Ezt a vita is jól mutatja. Persze még nem vagyunk kész, néhány hozzászólásból ez kiderült, mindenek előtt Konferatti úr nagyon eh, szakszerű javaslataira gondolok. Azt kell, hogy mondjam, hogy eh, ez a javaslat, a bizottság javaslatát gyakorlatilag lesöpri az asztalról, és ez jó is, hogy így van. Mert ez a javaslat világossá teszi, hogy a törvényes fegyver tulajdonosokat nem akarjuk kriminalizálni, hanem átdolgozzuk a fegyverekre, fegyvertartásra vonatkozó irányelvet, megszüntetjük a problémákat, de ez az átdolgozott irányelv nem válasz a terror, terrorista támadásokra. Örülök, hogy az összes módosító indítványomat figyelembe vették. Ezek részben az orvosi vizsgálatokra, illetve a fegyvertetési engedélyek időtartalmára vonatkoznak, és ezeket bekerültek a kompromisszumba. Köszönöm. Metzola asszony. Én is csatlakozom a kollégákhoz, akik megköszönték az előadónak a munkát. Továbbra is nagyon szigorú ellenőrzést támogatunk, különös tekintettel a terrorizmus globális fenyegetésére. De azért biztosítani kell, hogy a múzeumok, a gyűjtők, a fegyverek szeretői nem kerülnek hátrányos helyzetbe. Az 11-es módosító ezért különbséget kell, hogy tegyen az ilyen tulajdonos csoportok között. Benyújtottunk még egy módosítót a szükséges garanciákra vonatkozóan, ami még azért elég rugalmasságot tartalmaz a tagállamok számára is. Az alkatrészek kijelölése itt nagyon fontos, hogy pontos legyen a lista, és tényleg az alapvetően fontosságú alkotó részeket jelöljük meg, amelyeket például az ENSZ jegyzőkönyv is felsorol. Sok javasolt intézkedés negatív hatással lesz a törvénytisztelő vadászokra és sportlövészekre, azt mindenképpen garantálni kell, hogy nem, nem ők a célcsoportja az irányelvnek. Köszönöm, Metzola képviselő, Obermeier képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, azt szeretném elmondani először is, hogy sajnos mi foglalkoztunk a bizottsági javaslattal, és ott az volt a helytelen megküzelítés, hogy összekeverték a vadászfegyvereket, a hobbi fegyvereket a terrorist célokra használatos fegyverekkel. De például a régi, volt Jugoszláviában ezeket a vadászfegyvereket 500 euró darabjával meg lehetett vásárolni teherautó számra, ezt azért ne felejtsük el. És nagyon fontos azonban, hogy a legjobb gyakorlatokat figyelembe vegyük az egész javaslat során a, a tagállamokból, például a, táv, a távkereskedelem Ausztriában, ez pontosan szabályozzuk, megvannak az engedélye rendelkező kereskedők, és itt ezeket világosan ellenőrizzük is. Az, a fegyver átszerelése, e, Ausztriában csak a fegyvertechnikus feladata lehet, ami pedig a pszichológiai teszteket illeti, a periódikus vizsgálat túlságosan sok adminisztratív terhet jelentene, úgyhogy ezzel is vigyázzunk nem akarjuk ugye kriminalizálni ezeket az embereket, de a túlságos bürokráciát így szeretnénk elkerülni, ezt ne felejtsük el. És nagyon jó indokok vannak arra is, hogy a fegyvereket tárolásánál, biztonságos tárolásánál, a saját, az önvédelem célú fegyvertárolást is vegyük figyelembe, ezt az elnök úrnak is világosan látnia kell ne legyen általánosságban mindenki kriminalizálva, aki fegyvert tart. Köszönöm, Szoltész képviselő. Hvala za besedo. Torej tudi iz moje strani zahvala. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az előadónak a kompromisszumra utaló törekvéseket az eredeti bizottsági javaslat a, a terrorizmus elleni harcot célozta meg, de nekem is az a benyomásom, hogy ez nem volt egy sikeres megközelítés. A, azok a tagállamok, ahol különböző megközelítéssel élnek a fegyverekhez, ezek megnehezítik ezt ennek a harmonizált szabálycsomagnak az elfogadását, Szlovéniából jövök, ahol ez a fajta szabályozás, a fegyvertartás tekintetében kiválóan működik, a fegyverek ellenőrzése kiváló, és nem, nem kívánjuk ezt megváltoztatni, nem kívánjuk lerontani ezeket a szabályokat. Ezért azt gondolom, hogy a kompromisszum keresésénél nagyon fontos a már meglévő bevált jó gyakorlatok figyelembevétele a tagállamokon. Úgyhogy egyetértek a kollégával, aki, akik elmondták, hogy nem szabad büntetni azokat a személyeket, akik legálisan birtokolnak fegyvereket, a vadászok, a gyűjtők, stb. Schwab képviselő, ő az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy az idő nagyon halad, de ezért először is gyorsan köszönöm ezt a konstruktív munkát az előadónak és az árnyék előadónak. Ez sokkal konstruktívabb, mint a levelezés a parlamentben. Egyértelmű az, hogy a 28 tagállamban nagyon különbözőek a szabályok, ezeket valahogy össze kell hozni, össze kell fésülni, és itt csak a kompromisszum útja az egyetlen út, de és mások ezt nem támogatják, de Európában semmit nem érünk el a kompromisszumok nélkül. Két módosítót szeretnék kiemelni, alapvetően nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sok módosítót kaptunk, illetve látom, hogy az én módosítóim is bekerültek a szövegbe, és az 525-ös módosító egy fegyverengedélyezési engedélyezési kártya kiadása kapcsán Nos, azt, hogy itt esetről esetre haladunk, szerintem jobb, az, az jobb szabály, ahelyett, hogy általánosságban azt mondjuk a tagállamoknak, hogy mindenki csináljon, amit akar. Vagyis, hogyha vannak támpontok arra, hogy egy fegyvertulajdonosnak az engedélyét nem kellene újra kiadni, akkor lépjen az adott hatóság. A második módosító pedig a félautomata fülőfegyverekre vonatkozó módosító. Ezt nem igazán értem, ezt a definíciót, hogy a polgári használatra szolgáló félautomata fegyverek, amelyek hasonlítanak az igazi lőfegyverekre. Most ez a resembles, ez a hasonlít, ez nagyon problematikus ezért talán írjuk át, hogy az automatikus lőfegyvereket, amelyeket átépítettek, átalakítottak félautomatákká, talán így alakítsuk át a szöveget. Köszönöm a sláv képviselő a tanács elnökségének a képviselője is itt van, úgyhogy mielőtt átadnám a szót az előadónak az összefoglaló érdekében, a tanács képviselőjének adnám át a szót. Kérem, hogy két percben maximum foglalja össze a mondani valóját. Köszönöm. Thank you, Chair, for the floor. First of all, I think... Köszönöm, elnök úr. Először is. Uh, elmondanám, hogy hasonló vitát folytattak önök is, mint mi. Múlt héten a holland elnökség a tanácsülésen kiegyensúlyozott általános megközelítés sikerült, hogy elérjen a tűzfegyverekre vonatkozó irányelvre vonatkozóan. Szigorúbb szabályokra van szükség EU szinten, és erre néhány példát mondanék. A jelzésre vonatkozóan új szabályok, magára a fegyverre, illetve az összetevőkre is, azért, hogy lehessen javítani a nyomonkövetést egyértelmű intézkedések az információcsere tekintetében a tagállamok között tűzfegyverekre vonatkozóan, a gyűjtők az irányelv hatája alá kell, hogy essenek, ezt is kimondtuk, és szigorú biztonsági intézkedések lesznek kötelezőek számok, számukra. Félautomata tűzfegyverek esetén is szigorúbb intézkedéseket vezetnénk be, illetve szigorúbb egy előírások az akusztikai fegyverekre, valamint a tűzfegyverek tárolására. A holland elnökség reményei szerint a parlament ezzel a fontos témával kapcsolatban hamarosan el fogja fogadni a állásfoglalását, és így már a szlovák elnökség kezdetén hamarosan megkezdődhet az egyeztetés. Köszönöm a szót, elnök, köszönöm, és most a végső válaszra megadom a lehetőséget Ford asszonynak az előadónak, tessék. Thank you very much for all your... Köszönöm szépen ezeket a felszólalásokat, és köszönöm mindenkinek a munkáját. Néhány egyes pontra szeretnék visszatérni, amit néhányan megemlítettek. Először is a múzeumok kérdése és a gyűjtők kérdése. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz számos szervezet esetében megállapítani, hogy ki a gyűjtő és ki a múzeum, hiszen vannak olyan szervezetek, amelyek valahol a kettő között vannak. Azonban nagyon fontos hogy még a magángyűjtők esetében is megfelelő szabályozást találjunk, és meglegyen a biztonságos tárolás, és csak olyan gyűjteményt tarthatnak, amely gyűjteményeket kizáról, hogyha kizárólag történelmi vagy valami fajta kutatói célra azt tartják, és semmiféleképpen nem veszélyeztethetik a közbiztonságot. Ez mind benne van a kompromisszumban. Mind ez az összes elem benne van a kompromisszumban. Ami az orvosi vizsgálatokat illeti. Nagyon sok ö, ö, gyengébb képességű közösség képviselőivel találkoztam, akik említették a, például a paraolimpikonokat, az akusztikus ö, ö, sportlövészetet, és azt kell biztosítanunk, hogy ezek a fogyatékkal élő emberek is tovább folytathatják a sporttevékenységeiket biztonságos módon, és az ő aggájaik azok, az volt, az abban álltak, hogy az orvosi vizsgálatokon ők esetleg meg fognak bukni, vagyis minden egyes tagállamnak egy olyan rendszert kell kialakítani, ami működik, mivel hogyha valaki nem veszélyezteti a biztonságot, akkor meg kell adni neki az engedélyt. Minden esetben egy olyan rendszert kell kialakítanunk, ahol kizárólag a veszélyes személyek nem kapnak engedélyt, de itt ez nem lehet egy feketén fehéren látni, ez egy nagyon széles körű rendszer kell, hogy legyen, és azért minden tagállamnak meg kell adni a lehetőséget, hogy meglegyen a saját procedúrája, és fontos, hogy milyen üzenetet küldünk a polgároknak ezzel kapcsolatban. Ami pedig a muníciót illeti, a módosítói marra irányulnak e tekintetben, hogy ne lehessen nagy tételben raktározni ezeket a muníciókat, hogyha például van valamilyen furcsa eset például egy bizonyos lőszert valaki raktároz, és a, a, a lőfegyver, amit gyűjt, az teljesen másmilyen fegyver, az például elég gyanús, ezt nem kellene engedélyezni, pedig a félautomatákat illeti, a félautomatákat, amelyeket az automatikus lőfegyverekből alakítottak ki, ezeket betiltja a szöveg, de például a sportlövészek derogációt élveznek. Nagyon sok e-mailt kaptam a sportlövészektől, hogyha például csak tagállami szinten adják meg, kapják meg ezt az engedélyt, akkor az a problémájuk, hogy nem tudnak határokon átnyúlóan utazni ezzel a fegyverrel. A bizottsági szöveg azonban a e tekintetben nem fogalmaz világosan, minden egyes különböző témáról valószínűleg még úgy is szavazni fogunk, meg kell vizsgálni, hogy melyik javaslat élvez többséget, és a háromoldalú egyeztetés során pedig azt kell biztosítani, hogy nagyon világosan fogalmazik, fogalmaz a szöveg. Köszönöm szépen mindenkinek a kommentáját. Grazie, io ricordo. Köszönöm. Mielőtt lezárjuk ezt a vitát, szeretném elmondani, hogy a kompromisszós módosítói indítványok második vitájára július 13-án kerül sor, és fontos dátum, július 14-én szavazás. Köszönöm. Um, ladies and gentlemen, we're going to start again. This is... Hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk. Eszmecsere következik. Jurova biztos asszonynal. Üdvözlöm, biztos asszony! Az Egyesült Királyságban beszéltem egy politikailag aktív emberrel, és azt kérdezte tőlem, hogy hát miért mész vissza a parlamentbe, és én azt mondtam, hogy azért, mert a parlament igenis elszámoltatja a bizottságot, miért, mindig szavazunk a biztosokról, demokratikusan választott parlament igenis elszámoltatja a bizottságot a demokratikus eh, számoltathatósága az európai intézményeknek egy elég eh, izgalmas eh, és aktuális kérdés az Európai Unióban. Tehát köszönöm, hogy eljött az éves eszmecserére, és megválaszolja a parlamenti képviselők kérdéseit. Ez egyébként az előttünk álló munkaprogram szempontjából is fontos. 20 perc áll a rendelkezésre, biztos asszony, és utána meghallgatjuk a kérdéseket, kérem, hogy jelezzék, természetesen majd először a koordinátorok kapnak szót a biztos asszony után. A, először a fogyasztó védelem kérdéseiről kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselő, kedves kollégák! Köszönöm a lehetőséget, hogy a fogyasztóvédelmi kérdésekről beszélhetünk. Van néhány fontos javaslatunk, és intenzíven készítünk elő jövőbeni fogyasztóvédelem erősítését szolgáló jogszabályokat és a közelmúltban is elfogadott a bizottság néhány javaslatot, de majd a jövőbeni terveinkről is beszélünk. Az EU fogyasztó védelmi jogszabályai közé tartozik a digitális szerződések vonatkozó, azután a fogyasztóvédelmi szervezetekre, illetve a tisztességtelen kereskedő láncok, kapcsolatos jogszabály. Ezeknek mindegyiknek az a célja, hogy erősítsük a fogyasztói jogokat, és alkalmasát tegyük a fogyasztókat a digitális eh, érár korszakra. Már viszonylag régen eldöntöttem, hogy átfogóan értékeljük a hat legfontosabb horizontális fogyasztóvédelmi és értékesítési jogszabályt, az úgynevezett refit ellenőrzési program keretében. Nem akarjuk, a bizottság nem akarja az administratív, a vállalatok administratív terhének a csökkentése kapcsán rontani a fogyasztók helyzetét és csorbítani a jogokat. El akarjuk dönteni, hogy mit kell korszerűsíteni, ami jó a kereskedőknek is és a fogyasztóknak is. Ezért a, azokat a szabályokat, amelyek már nem szükségesek, vagy ahol átfedések vannak, ezeket akarjuk megszüntetni. Értékelni kell, hogy hatékonyak-e és koherensek-e egy sor elképzelésünk van arról, hogy hogyan lehetne korszerűsíteni ezeket az EU szabályokat. Konkrétan vizsgáljuk a fogyasztóvédelmi kérdéseket az együttműködésen alapuló gazdaságban, azután eh, a reklámokkal kapcsolatos szabályokat vizsgáljuk, a harmadik, hogyan tudjuk javítani a kommunikációt a fogyasztók szerződés előtti tájékoztatás, tájékoztatása kapcsán. A negyedik pont pedig a fogyasztóvédelem erősítése, amikor is hamis állítások alapján kötnek szerződést, vagy tisztességtelen gyakorlatot folytat a kereskedő. Május 12-én elkezdődtek a nyilvános konzultációk, ezek szeptemberig tartanak, és kérem önöket arra, hogy terjesszék a hírt, a bizottság honlapján hozzáférhető konzultációs program, a legfontosabb civil szervezetekkel meg fogjuk tudni vitatni a fitness checket. A fitness check eh, lesz a vezér motivum az októberi fogyasztóvédelmi csúcs találkozón. Meghívunk Brüsszelbe sok előadót és résztvevőket, eh, akik majd azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a fogyasztóvédelmi szabályaink különböző szempontból vizsgálva még jók-e, megfelelők-e. Számítok az önök aktív részé, részvételére is majd a csúcs találkozom. A digitális szerződésekre vonatkozó javaslatunk kapcsán felgyorsítottuk a releváns elemző munkát, és a értékesítési garanciák irányelven is dolgozunk, ez júliusban lesz olyan állapotban, hogy meg be tudok számolni róla. Önök is és más érintettek is számos felvetéssel éltek, és elmondták, hogy az online és az offline környezetben azonos szabályokra lenne szükség. Az én célom valóban az, hogy koherens eredmény szülessen. Az elemző munka eredményétől függően, ahogyan ezt a közleményben is jeleztük, előterjesztünk egy javaslatot, aminek az a célja, hogy az online és az offline, offline értékesítések szabály céljait közelítsük egymáshoz. Ez különösen fontos, hiszen a sok csatornán, online és offline környezetben történik, történnek az eladások. A parlament már elkezdett dolgozni párhuzamosan mind a két javaslaton, az egyik a digitális tartalomra vonatkozik, a másik pedig a fizikai tárgyakra ezek egy csomagot alkotnak, és a digitális egységes piac szempontjából nagyon fontos javaslatok ezek. Hálás vagyok, hogy a társ előadók pozitíven reagáltak a javaslatunkra itt az önök szakbizottságában és a júli van is. Tegnap a júli szakbizottságban vettem részt egy meghallgatáson, egy emelettel följebbi teremben és nagyon sok kérdést tettek fel ott is a képviselők az online, offline, digitális szerződésekre vonatkozó javaslatunkról. A célunk az, hogy egyensúlyt teremtsünk a fogyasztóvédelem és a kereskedők érdekei között. Erre szükség van, hogy nőjön a bizalom, a jog, biztonság és virágozon a határon átnyúló kereskedelem. A javaslatunkban megcélozzuk a teljes harmonizációt hogy miért akarunk magas szintű védelmet. Nos, ez kiderül abból is, hogy a bizonyítási terhet, termekpolitását kiterjesztettük hat hónapról két évre, de figyelembe vettük a kereskedők, különösen a KKV-k szempét is azok a KKV-k, amelyek szeretnének eh, aktívabban határon átnyúlóan is eh, kereskedni, nos, eh, ezt megpróbáljuk megkönnyíteni a számukra, és a megoldás nem lehet az, hogy szétaprózott minden tagállam külön-külön szabályozza ezeket a kérdéseket. A célunk a harmonizált megközelítés. Kérem, hogy önök is támogassák ezt a megközelítést, mert ez szolgálja legjobban a digitális belső piac érdekeit. Most szeretnék rátérni a közelmúltbeli javaslatainkra. Ahogyan tudják, május 25-én elfogadta a bizottság az elektronikus kereskedelem csomagot, és örülök, hogy ennek része a felülvizsgált fogyasztói együttműködési szabályrendszer, minden szabályrendszer azonban papírtigris marad, hogyha nem tudják megfelelően kikényszeríteni az alkalmazását. Ezért hoztunk létre egy olyan mechanizmust, ami a fogyasztói jogok megsértését közvetlenül szankcionálja EU szinten is. A fogyasztóvédelmi hatóságokat pedig kötelezzük arra, hogy működjenek együtt az illegális tevékenységeken szembeni fellépés kapcsán. Lesz egy felügyeleti mechanizmus, aminek az a célja, hogy gyorsabban fedezzék fel és állítsák le a fogyasztói jogok megsértését. Különböző kereskedelmi szövetségek, más szervezetek is fontos szerepet kapnak, hogy jelezzék a bizottság számára, hogyha határon átnyúló dimenzióval rendelkező törvénytelen cselekmény nyomára jutnak. Az én szolgálatom nevében már elmondhatom, hogy örömmel válom majd önökkel az együttműködés a társjogalkotói folyamatban. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat irányelv kapcsán tovább lépjünk. A május 25-i csomag részeként bemutattuk a mm, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat irányelv felülvizsgált ajánlásait, iránymutatását. A bizottság szolgáltai között erősödni fog az együttműködést, rávilágítunk arra, hogy milyen üzleti modellekkel szembesülnek a e, fogyasztók a digitális világban, a közösségi médiában. Foglalkozunk e, azzal a problémával is, hogy a kereskedelem elemeit e, gyakran összekeverik a közösségi oldalakon, és a fogyasztók sokszor nem tudják, hogy a kereskedők marketing célra használják fel a közösségi oldalakat. Ezért az iránymutatásban tisztázzuk azt, hogy a rejtett marketing mit jelent, amikor például hamis lájkokat kínálnak fel a közösségi oldalak a fogyasztók számára. A kollaboratív gazdaság, az együttműködésen alapuló gazdaság egy nagyon fontos jövőbeni terület, biztosítani kell a fogyasztók védelmét eh, a gyorsan fejl- ebben a gyorsan fejlődő ágazatban is eh, a tisztességtelen gyakorlatok ellen. Végül a biztonsági kérdések is, eh, a termékbiztonsági kérdések is nagyon fontosak számunkra. A tagállamokban a politikai kapcsolatok felelős használatát, érvényesítését kérem, hogy itt tudjunk előre lépni. Működik a RAPEX, a gyors riasztási rendszerek, különösen veszélyes termékeknél. Szeretnénk, hogyha az online világban is erősödne a piac felügyelet. Eddig pozitív reakciók érkeztek. Az EU-ban a RAPEX rendszeren keresztül többnyire Kínából származó termékek esetében lép életbe a gyorsiasztási rendszer. Ilyenkor felveszik a kapcsolatot a a kínai hatóságokkal el is fogok látogatni Kínába, és ott amerikai és kínai partnereinkkel együtt megvitatjuk a termék biztonsági kérdéseket, hiszen, és ennek egy új vetülete az online értékesítés, ami szintén biztonsági kérdések sorát veti fel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és örömmel várom majd, hogy a, ezen a ezzel a területtel kapcsolatos kérdéseiket felteszi. Um, Most végig fogunk menni a koordinátorok felszólalásain és az alelnökök felszólalásain. Először néppárt. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm ezt a bemutatót is a törvényjavaslatok kapcsán, a már lezajlott folyamatok és a még folyamatban lévő törvényjavaslatok kapcsán önök úgy gondolják, önök is tudják, hogy a refit számunkra eh, erős prioritás, mivel úgy gondoljuk, hogy eh, a különböző területek eh, felaprózódását a digitális piacon el kell kerülni, és fontos, hogy európai szinten harmonizáljuk ezt, de ehhez kell a refit javaslat a lehető leghamarabb, és köszönjük, hogy kilátásba helyezte, hogy ez így is lesz, nem sokára megszületik. A második dolog, azt hiszem, hogy az európai fizetős, fizetésképtelenségi joggal kapcsolatos javaslat az európai belső piac szempontjából szintén nagyon jelentős lesz, hiszen ö, óriási probléma van a vállalkozás biztonságával, különösen néhány tagállamban, és ez nem csak a belső piacra hat ki, hanem a külső viszonyokra is, és a kezesség, az akkreditáció kérdései nagyon fontosak, a határokon átnyúló tevékenységek bizonytalansága nagyon komoly probléma, és a kis és középvállalkozások egyszerűen azért szenvednek hátrányt, mert nem kapnak hitelt bizonyos bankoktól, hiszen a bankok nem biztosak abban, hogy milyen garancia van ezekre a hitelekre, és ez még gyengíti tovább a KKV-k helyzetét több tagállamban is, és itt az Európai Egységes Inszolváncia jog fontos lépés lehet a helyes irányban. Ezért remélem, hogy erre még visszatérünk a későbbiekben is önnel. Köszönöm. Evelyn Gephardt. Ja, danke. Evelin, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos asszonynak is ezeket a prezentációkat különböző témakörökben, azonban még mindig egy kicsit össze vagyok zavarodva. Helyesnek és jónak tartom a refitnek, helyesnek és a refitet, fontos a frissítés, és fontos a koherencia is, az egyértelmű, hogy az európai szabályokat összehangoljuk, fontos az egyszerűsítés, amennyire ez lehetséges, és a fogyasztóvédelem magas színvonalai szívügyem egyértelműen. Azonban nem igazán értem, az, az eljárásmódot az Európai Bizottságnál, hiszen ez az eljárásmód egy olyan helyzethez vezet, ahol pontosan az ellenkezőjét érjük el. Különböző jogi javaslatok, javaslatok vannak az offline és az online kereskedelemre például, vagyis itt fennáll egyértelműen az a veszély, hogy attól függően, hogy egy adott terméket az interneten vásárolnak meg, vagy a boltban, ugye a dolgok internetéről beszélünk, de végső soron sem a fogyasztók, sem a vállalkozások nem fogják tudni, hogy melyik jogszabály érvényes sok esetben, hiszen ezek gyakran folynak, úgyhogy itt a óriási inkoherencia veszélye áll fenn. És éppen arra szólítja fel a biztos asszony a parlamentet, hogy ezeket a különböző törvényjavaslatokat csomagként kezeljük. Mi is így ezt szándékozzuk tenni, ahogy ön is tudja, de akkor meg pláne nem értem, amit ön mond, pont az alapján, amit ma el, elmondott nekünk. További kérdés. Hogyha megnézem ezeket a javaslatokat, különösen a digitális tartalommal kapcsolatos javaslatot. Nos, a fogyasztóvédelem szerves részét képezi a magas szintű adatvédelem is, mint tudjuk. Azonban a digital content javaslatban óriási a szakadék, óriásiak a hézagok mindenek előtt, a 3.1-es cikkben a további adatokról van egyszerűen szó. Mit jelent az, hogy további adatok? Ez nagyon ködös. Pontosan mire gondolnak? Hát ilyen ködösen egyszerűen nem lehet fogalmazni egy törvényjavaslatban. Azt hiszem, hogy itt még nagyon sok munkánk lesz, nagyon sokat fogunk erről beszélni még önökkel. És az utolsó kérdésem ugyanebben a kontextusban még, ugye a refit jó, de milyen javaslatokat dolgoznak ki pontosan a má, az év második felére, 2016 második felére? Konkrétan érdekelne ez is minket, hogy körülbelül képben legyünk a tekintetben, hogy mire számíthassunk a parlamenti munkánk során az év második felében. Dan Dalton. Dalton képviselő. Köszönöm elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a biztosnak is el kell, hogy hagyjam a bizottsági ülést, mert egy még határozatlan a brit választói csoport látogatói csoportját kell, hogy vezessem. Először is a osztott gazdaság, ez nagyon fontos a fogyasztók számára. A bizottság néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogyha ennek a be, hogy ennek a betiltása csak a legutolsó megoldás kell, hogy legyen. Franciaország és Németország az Ubert tiltotta a bizottsági javaslattól eltérően. Első kérdésem, a bizottság hogy fog reagálni az ilyen fajta kihívásokra, amikor nem teljesítik az iránymutatásokat? És mit tekintenek utolsó megoldásnak, amikor a tágállam egy ilyen céget betilt? Aztán a következő téma gályos. A digitális időszakban a fogyasztókra kell gondolnunk, és másképp kell eljárnunk. Aztán a adatnyomon követési javaslat. Ahogy én látom, ez nagy felelősséget terhelne a startupokra, a KKV-kra, és végül is a rosszul járnak a fogyasztók. Az én kérdésem az, hogy ezekkel a digitális szerződésekkel mit lehet megoldani. Az a baj, hogy nem elég ember használja a Facebookot, mert nem bíznak benne? Szerintem a Facebook eléggé népszerű a, az európaiak között, úgyhogy szeretném megismerni, hogy mit gondol ezekről. Aztán a következő, ezeknek a következménye. A digitális szerződési javaslat az miért a refit előtt jön, illetve a fogyasztói jogi irányelvek előtt? hogyha egy a jobb szabályozás a célunk, akkor minden felülvizsgálatot először meg kell tennünk, mielőtt új jogalkotási javaslat találunk elő. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a biztos asszonynak, hogy eljött a mai ülésünkre, és megosztja velünk a legújabb információkat a folyamatos munkájukról, folyamatban lévő munkájukról. A digitális agenda nagyon keményen dolgoznak, ennek örülünk, és reméljük, hogy a digitális agenda témájában jól fognak teljesíteni. Ahogy szoktuk mondani, tegnap is már késő. Néhány rövid megjegyzésem és kérdésem lenne. Először is csatlakoznék az előttem szólókhoz a refit tekintetében. Gyorsan kell, hogy előrelépjünk, mert a lehető leghamarabb a digitális témákban teljesítenünk kell. Második megjegyzésem, illetve inkább kérdésem, fogyasztóvédelmi rendelet, amiről beszélt. Szeretném tudni, hogy hogyan tervezik a gyakorlatban mindezt. Igen, egyrészt mindannyian tudjuk, hogy források jobb felhasználása, koordináltabb fölépés a fogyasztóvédelem érdekében az előnyös de nem igazán tudom, hogy a fogyasztóknak mennyit kell még várniuk arra, hogy egy EU széltében érvényes mechanizmus érvényes lehessen, és el kell, hogy kerüljünk azt, hogy túl nagy terheket rójunk a fogyasztókra. Utolsó megjegyzésem, ami szintén nem kevésbé fontos, a platformokra vonatkozik. Örülök, a platform közleményt látom a javaslatban és valójában az elektronikus kereskedelmi irányelvet nem fogják módosítani. Ennek örülök. Ugyanakkor hallottam híreket a bizottság részéről, hogy gondolkoznak egy javaslaton a B2B kapcsolatok szabályozásán, szerződéses kötelmi jogon keresztül. Persze ez nem csak önt érinti, hanem más biztosokat is. Azért szeretném, hogy ezt vagy erősítse meg, vagy tagadja hogy érvényesek-e ezek a plegykák. Thank you. Köszönöm. Julia Reda. Köszönöm elnök asszony, köszönet a biztos asszonynak. Szerintem a parlament egyértelművé tette azt, hogy el akarjuk kerülni az eltérést az online és offline kereskedelmi szabályok tekintetében. Tehát emiatt is rendkívül fontos a refit felgyorsítása, azért is, hogy a digitális tartalmi javaslat témájában előre lehessen lépni. Fontosnak tartom ezeket, valós problémák merülnek fel a fogyasztók tekintetében, ezeket meg kell oldani. Viszont koherensek kell, hogy legyünk az egyes javaslatok tekintetében, ezért ezeket együtt kell kezelnünk. A bizottság több iránymutatást kíván biztosítani a digitális agenda javaslat tekintetében. Ez ugye illik az általános adatvédelmi témához. A fogyasztók valóban személyes adatokat cserélnek bizonyos szolgáltatások tekintetében, de azért nem ennyire egyszerű a kérdés, hogy, a jelen, hogy az adatokat nem lehet úgy kezelni, mint a pénzt. Sok probléma fölmerül. Az adat az nem egy tulajdon, az adatvédelem alapjog. Hogyan tudjuk ebben a javaslatban azt elkerülni, hogy a fogyasztók inkorrekt helyzetbe kerülnek, és eladják alapjoguk egy részét kereskedelmi szolgáltatásokért. Hogyan lehet megoldani ezt a kérdést? Ezt nem lehet csak egyszerűen egy szerződéses kapcsolatnak tekinteni. A digitális tartalmi javaslatban úgy gondolom, mint ahogy egyébként a fizikai árukra vonatkozó javaslatban is, objektív, alapvető fogyasztóvédelemre van szükség, és nem szabad mindent a szerződéses kapcsolatra hagyni az üzleti vállalkozó és a fogyasztó között. Továbbá szeretnék felvetni egy kérdés. Az egy céges társaság, a bizottság a Panama papírok nyilvánosságra hozatala előtt foglalkozott ezzel a témával, de már akkor is elhangzottak a kritikák, hogy az egyszemélyes társaságra vonatkozó rendelkezések esetleg sértik az átláthatósági szabályok érvényesülését, és adóelkerüléshez vezetnek. Szeretném kérdezni, hogy a bizottság most ezzel a témával hogy kíván foglalkozni. Köszönöm. Okay. Um, none of the other groups. Nos, a többi frakciónak nincs hozzászólni valója. Most pedig az alelnök kérdéseit fogom regisztrálni az első körben. Általában én elnökként élek azzal a jogommal, hogy az utolsó kérdést én tegyem föl, ez, ez ma rövid lesz. A vállalkozások minden szektorban használják az algoritmikus technológiát a termékek piaci forgalmazásában, és én szerintem a digitális technológia használata ebből a szempontból jó dolog, hiszen ez a fogyasztók tájékozódását is segíti a termékek kapcsán, de nagyon komoly etikai és magán adatvédelmi kérdés a saggá is felmerül. Valaki azt mondta nekem a múltkor, hogy a Google honnan tudja, hogy eljegyzésem volt, a szüleim se tudnak még róla és nem régiben egy vállalkozás létrehozott egy terrorista kredit iskolát a menekült táborokban az volt ennek a célja, hogy olyan személyeket, detektáljanak, a, akik a leginkább esélyesek arra, hogy terroristák válnak. Vagyis a kérdés egy adatvédelmi aggályhoz kapcsolódik. Ezt a digitális technológiát hogyan egyeztetik össze a fogyasztóvédelmi és a magánszférához való joggal foglalkozó kérdésekkel? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos asszonynak a prezentációt. Nagyon aggaszt engem a gyermekek kérdése és a fogyasztóvédelem is, és azt hiszem, hogy a, a, az adatvédelmi rendeletben megfeledkeztünk a gyermekek online védelméről. A, itt egyszerűen csak az életkor küszöböt változtattuk meg a szülői filtereknél, de ez nem elégséges. Az online adatgyűjtés és az adatprofilingot megemlítette, ezt köszönöm, ez egy óriási kihívás, hiszen a gyerekeink is az online világban élnek, ez számunkra egyértelműen prioritás számomra. A második dolog, többen említették a különbségtételt, a fogyasztó, védelem kérdésében az online és az offline területen, ami abszurd, hiszen folyamatosan a neutralitásra törekszünk, és az internetet eszköznek használjuk. De azért a kereskedő és a vásárló között továbbra is ugyanaz a viszony, és a fogyasztót továbbra is ugyanúgy kell védeni. Itt nem változik semmi. És az a célunk, hogy teljes mértékben harmonizáljuk a fogyasztóvédelmi jogszabályokat az online és az offline világban is. A kollégám már megkérdezte a refit kérdését, hogy hol tartunk a refitben és a fogyasztóvédelemben illetve ez a duális javaslat szerintem jó, de itt inkább az értékesítési kötelezettségre koncentrál, ami a vállalkozások és a KKV-k érdeke, de a másik oldal egy kicsit elhanyagolt. Itt a problémát szeretném vázolni, nem tudom a megoldást. Tehát hogyan fogják megtalálni a vásárlókat, hogyha az eladásra van kötelezettség, de például a szállításra nincsen? Ez hogy fog megvilágítani? hogy fog a gyakorlatban megvalósulni. És a, a platformok betiltása nem lehet helyes út több területen, ez nem a digitális szolgáltatási forradalom része. Remélem, hogy itt nem esünk át a túloldalára a szabályozással. Robert Lasfer. Présidente, merci madame euh, la Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony. Nem szeretnék visszatérni a refi, refitre, egyetértek az előttem szólókkal. A kérdésem az ön felszólásának a végére vonatkozott, a veszélyes termékekről beszélt, a kínai eredetű veszélyes termékekről az Európai Unió piacon. Jövő héten ugye Pekingbe is ellátogat a biztos asszony. 2015 óta van egy ilyen figyelmeztető rendszerünk, és már több mint 2000 termék van ezen a veszélyes listán játékok és mások, de itt nagyon határozottan nyilatkozott az imént. Azt mondta a biztos asszony, hogy ki kell jönni a zsákutcából, nagyon kevés az előrehaladás ezen a területen, de feltűnt az is, hogy több tagállamban ugye a, a képviselők ön szerint keményen dolgoznak. Én szerintem ez úgy néz ki, hogy Európai Uniós szinten nem érünk el olyan eredményeket, mint tagállami szinten. És ha a Google-ról beszélünk, amikor egy tagállam elkezd elkezdi piszkálni a Google-t, akkor a Google megsértődik, de Európai Unió szinten ez a vegzálás már sokkal hatékonyabb. azt hiszem, hogy itt a belső piacnak óriási ereje van, és hogyha itt 5, 500 millió fogyasztó fordul Kína ellen, akkor Kína már erre nem tehet magasról. Azt hiszem, hogy a veszélyes áruk kérdése ez összefügg más területekkel is, például az online kereskedése is szorosan összefügg, az elektronikus kereskedelem még E, nek köszönhetően a veszélyes termékek még inkább elárasztanak minket, mint hogyha ezeket csak az üzletekben tudnánk megvásárolni és a, a megosztott értékesítéseknél is nagyon kérdéses, hogy ki a tulajdonos. És itt megint csak veszélyesek lehetnek ezek a termékek. Nagyon fontos a lakosság veszélyeztetésének a kérdése, és a fogyaszt fogyasztóknak tudniuk kell, hogy csak olyan árukat tudnak megvásárolni, amelyek teljesen biztosak, biztonságosak, el kell kerülni a sérüléseket, és itt különösen a a fogyatékkal élőkre is gondolnunk kell. Jövő héten Kínában pontosan mit fog mondani a biztosasszony? Ez a kérdésem. El fogja mondani a Kína, kínaiaknak az, hogy mit nem akar az Európai Unió, és a biztosok kollégiuma milyen mandátumot ad majd önnek, hogy itt érdemi változás következzen be? Nicola, would you like to ask questions? akkor megadom a szót, hogy te is hozzászólj. Köszönöm szépen, érdekesek voltak ezek a hozzászólások. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az egységes digitális piaci csomag akkor működik, hogyha gondoskodunk a fogyasztóvédelemről. Ezt az adatokból is látjuk. Még mindig kevés a bizalom, nincs meg az elégséges bizalom az elkereskedelem irányában. Kevés vállalkozás van fönn online, vagy értékesít online, és kevés fogyasztó vásárol például különösen értékes termékeket online. Lehet, hogy kevésbé kockázatos, alacsonyabb értékű terméket már vásárolnak. Úgy gondolom, hogy az a képesség, hogy összeállítsunk egy jogalkotási csomagot, ami védi a fogyasztót, az hozzá fog segíteni minket abban, hogy ténylegesen ki tudjuk alakítani a teljes egységes digitális piacot. Remélem, hogy a bizottsági javaslat a fogyasztóvédelmi rendeletre vonatkozva megfelelő alkalom lesz arra, hogy szigorúbb szabályokat írjunk elő, és hogy jobban tudjuk védeni a fogyasztókat mert ez hozzá tud járulni a digitális kereskedelem, az elektronikus kereskedelem támogatásához és kialakulásához. Végül van még egy fontos téma, amiben nem lehet semleges a bizottság. Termékbiztonság és piacfelügyeleti rendelet, főleg a Made in témával kapcsolatban. A parlament egy a múlt heti szavazáson már kifejezte a véleményét. Szerintem a bizottság mielőtt olyan szabályokat írna elő, amelyek bizonyos intézkedéseket, például a hetes sziket törölnék, igazából elsősorban azzal kéne, hogy foglalkozzon, hogy a parlament és a tanács közti kompromisszum megszülethessen ebben a témában. Igen, a, azt javasolnám, hogy most hallgassuk meg a biztosasszonyt, és aztán a következő körben öt képviselőt fogunk meghallgatni. Tehát 10 percben kérem, hogy reagáljon, és utána még meghallgatunk öt képviselőt. Thank you. So, what, Commissioner, why don't you take a few minutes to address? Akkor kérem, hogy néhány percben reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm, hogy elmondták a véleményüket. Először is a legfontosabb kérdéssel foglalkoznék, amely több kérdésben is felmerült, az online-offline refit Gephardt asszonyt nagyon is jól értem, akit lehet, hogy összekever sok minden, de nem ez volt a szándékom, nem akartam összezavarni önöket különösen azokat, akik ilyen behatóan foglalkoznak a fogyasztóvédelmi kérdésekkel. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmagyarázzam, mi ezt hogyan értelmezzük. Hogyha az irányelv csak az online érték, hogy az irányelv csak az online értékesítésre foglalkozzon, ez egy nagyon nehéz döntés volt, és többször megpróbáltam már összefoglalni, hogy a célzott harmonizáció miért csak az online értékesítésekre vonatkozik majd a javaslatunk szerint. Több kísérlet is volt az offline világ harmonizációjára is voltak, akik gondoltak, de ez tulajdonképpen az a szent tér, legalábbis tagállamok szemében, ami a polgári törvénykönyv, amit a polgári törvénykönyv szabályoz, és ezért a tagállamok itt nagyon éberek, nagyon figyelnek, és nagyon aggódnak amiatt, hogy az Európai Unió elkezdte majd dolgozni az európai polgári törvénykönyvvel. Nem akarom ezt a javaslat, nem akartam ezt a javaslatot ezzel megterhelni kezdettől fogva. Egy másik komoly érv az volt, hogy a digitális belső piacra vonatkozó szabályokat dolgozzuk ki. Tehát világos volt a feladat. Készítsük elő az online értékesítésre vonatkozó szabályokat. De én azért kezdettől fogva nyitott voltam arra is, hogy ezt az online, offline megosztását a szabályoknak ne tekintsük ideálisnak ebből a gyakorlatban problémák adódhatnak. Ezért felgyorsítjuk a refittel kapcsolatos munkát, elkezdjük az értékesítési garanciák irányelvel, hogy minél előbb legyenek eh, adataink. Ez júliusban már ez lesz a helyzet, amelyeknek az alapján azután eldönthetjük, hogy eh, a szerződéses szabályok teljes harmonizációja az offline értékelések, értékesítések területén e, ugyanúgy alkalmazható szabályrendszer lehet el, mint az online szféra, pénzszférában lévő szabályok, amiken most dolgozunk. A refit első szakaszában vagyunk. Ugye említettem, hogy a refithez hat irányelv tartozik, és emellett a szolidámi jogok rendelet hozzáadott értéket is vizsgáljuk. Ezt ugye nemrég fogadtuk el, de hát most egy távlatból is meg kell vizsgálnunk ezt a fogyasztóvédelmi jogszabályt. Júliusban, ahogy mondtam, már előbbre tartunk, és most meg is ígérhetem, hogy szeptemberre elkészül egy konszolidált jelentés az önök számára arról, hogy vajon észszerűen megvalósítható ez, hogy a refitből származó adatok alapján vonjunk le következtetéseket a digitális szerződések témakörében, amivel szintén foglalkozunk ugye világos. Tehát lesznek adatok, és el kell döntenünk, hogy az offline területen ugyanúgy tudunk-e harmonizálni. És hogyha azt mondjuk, hogy igen, ez lehetséges, és elég nagy az esély annak, hogy ezt el lehet fogadtatni, akkor előállunk egy javaslatban, javaslattal, tovább vizsgáljuk majd az online irányelv kapcsán azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne az offline eladásokra is ilyen szabályokat megfogalmazni. Kihangsúlyoznám, hogy itt elég sürgős dologról van szó, szorít az idő, nem csak itt az önökkel folytatott eszmecsere kapcsán, hanem a bizottságon belül is minél előbb ezeket az adatokat elő akarjuk állítani. Folytatjuk a munkát, tehát a digitális tartalmak és a e, és az immateriális javak témakörében, és amikor előbbre tartunk majd, akkor megint jövünk Önökhöz, és tájékoztatást adunk. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy a RIFIT mire terjed ki. Ugye hat irányelv tartozik a refit alá. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok irányelv, azután értékesítések és garanciák, tisztességtelen szerződéses feltételek, árak, félrevezető tá- információs állítások, egyébként hallani híreszteléseket arról is, hogy B2B-re vonatkozó javaslattal is előállunk, tehát vállalatok közötti ügyletek. Nem tudom megerősíteni ezt a híresztelést, csak azt tudom megerősíteni, hogy több biztos is foglalkozik a B2B ügyletekkel, készülnek tanulmányok is erről, úgyhogy lehet, hogy később majd előállunk ilyesmivel, de most még konkrétan eh, nem tudom megmondani, hogy ez idén lesz-e vagy jövőre. Ami világos, amit most csinálunk a fogyasztói területen, az azok elsősorban a B2C, azaz a vállalatok és fogyasztók közötti ügyletek. Fizetésképtelenség. Most ezzel kapcsolatban a tőkepiaci unióra koncentrálunk, KKV-k fizetésképtelensége, a fő kérdés, és a megfelelő szolgálatnál dolgozó kollégáim foglalkoznak azzal a problémával is, amit Schwab úr említett, hogy sok sokan vergődnek az erőnytelen kölcsönök hálójában. Ez egy páneurópai probléma, minden tagállamban jelen van ez a probléma, és ezért páneurópai megoldásra is van szükség. Hogy magáncsőd kérdése, nos, ezt külön kell választanunk a vállalatok fizetésképtelenségétől, mert ezzel kapcsolatban a tőkepiaci unió keretében készül egy javaslat, és második esélyt akarunk adni a vállalatoknak, a vállalkozóknak, akik eh, nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, tehát eh, korai feltárása annak, hogy baj van, hogy válság van, és egy második esély a szerkezet átalakításra, ez lesz a fizetésképtelenségi csomag része. Nem csak a határon átnyúló fizetésképtelenségekre vonatkozik ez, hanem egy tagállamon belüli ekre is közös, egységes alapelveket akarunk kidolgozni a vállalatok fizetésképtelenségére, és meg akarjuk vizsgálni azután a magáncsőd kérdését is. Az én ízlésemnek kicsit túl negatívra sikerült ez az irányelv, ez hogy őszinte legyek. Nekem jobban tetszene egy a fenntartható vállalkozással foglalkozó javaslat. De hát elég Európára jellemző, hogy mindig negatívan fogalmazzuk meg a dolgokat, szemben Amerikával, ugye, ahol nem arról beszélnének, hogy bajban levő cégek, hanem hogy hogyan tudnak újra talpra állni. Az Európai Unióban minden nap 600 vállalkozás jelent fizetésképtelenséget. Az online értékesítések kapcsán ugye sok adatra lesz szükségünk. Mind a két terület az én reszortomhoz tartozik. Megvannak az eszközeink, hogy koherens szabályrendszert alakítsunk ki. A digitális tartalom javaslat alapján és természetesen az adatvédelmi szempontok figyelembevételével. 2018 május 18-án fog az rendelet hatályba lépni, tehát előbb, mint az új szabályaink. De hát az adatvédelmi rendelettel kapcsolatban még nem zárult le a munka, csak éppen elkezdődött, mert itt három dologra lesz szükség. Létre kell hozni egységes eljárásokat, az adatvédelmi hatóságok közötti eljárásokat az egész EU-ban, ugyanis a rendelet nagyon sok mozgásteret hagy, például szankcionálás kapcsán, ezért fontos, hogy közös iránymutatást kövessenek a tagállami hatóságok. De a fogyasztók szempontjából, és ez nagyon fontos, hogy jövő évtől egy komoly kampányt indítunk a fogyasztók számára, a tájékoztatási kampányt, hogy megértsék, hogy milyen jogaik vannak Európában, és hogyan tudják megvédeni a saját személyes adataikat és a privát szférájukat. Mert száz ezt nem lehet megtenni jogszabályokkal. Az emberek kell, hogy lássák, hogy milyen kockázatok leselkednek rájuk az online világban, a közösségi oldalakon, és kell, hogy tudják, hogy nekik mit kell megtenni, vagy mit tehetnek meg ezért tervezük ezt az intenzív kampányt. A jogszabályban, tehát az adatvédelmi rendeletben és a fogyasztóvédelmi akiban is, ami a digitális értékesítésekkel foglalkozik, egy ugyanazt a filozófiát akarjuk követni. Az emberek legyenek a saját adataik birtokosai, és legyenek tisztában az adatvédelmi kérdésekkel. Ez kapcsolódik a digitális szerződésre vonatkozó javaslatunkhoz is. Az embereket tájékoztatni kell arról, hogy amikor fizetnek például, mi történik az adataikkal, és amint a szolgáltatás mondjuk bármi bármi miatt megszűnik, akkor ugyanazzal meg kell, hogy szűnjön a személyes adatok felhasználásait is, amit egy fizetés során a fogyasztó kiadott. Biztos azt, hogy nagyon sok kérdés van még, mondja az elnök. Nagy megállapításokat hallottunk öntől, sok kis gyakorlat nemzeti szempontból fontos dolog van itt az adatok felhasználásával kapcsolatban, de azt, amit az előbb mondott, ez mit jelent, hogy monitorozni kell minden egyes klikkelést? De hogyan tudom, hogy most, amikor a Big Data kapcsán az én kis adatommalban hol szerepel, és hogyan használják? az informatikai eh, cégek és a megosztáson alapuló gazdaság kapcsán itt nagyon sok a gyakorlati kérdés, és itt lehetnek konfliktusok az adatvédelmi rendelet, irányelv kapcsán. Tehát ezt az egész digitális gazdaság kapcsán a működő, képes jogszabályok megalkotására van szükség mindenek előtt. És kérem, hogy még hagyjon időt a képviselőknek is újabb kérdésekre. Biztos itt én most azt mondtam, nem azt mondom, hogy vissza kell adni az adatokat, hanem hogy kereskedelmi célra fel lehet -e használni továbbra is az adatokat a szolgáltatások megszűnésével. És azt mondtam, hogy nem. Tehát ezeket a, ezekkel a jogokkal fel kell ruházni az embereket. Ez sok kihívás jelent majd, egyetértek az adatvédelmi hatóságok számára, hogy kikényszerítsék eh, ezeken a konkrét területen az, hogy ne legyenek jogsértések amikor az emberek eh, használják az adatokat és fizetnek digitális tartalomért. Engem sokkolt, hogy milyen gyakran fordul elő például foci meccs eh, kapcsán, vagy eh, videók esetében. Az esetek 85%-ában az emberek magán vagy személyes adataival fizetnek ezért újra kell gondolni a szerződésekre vonatkozó szabályokat, hogy ezek eh, az ilyen helyzetekre is eh, megfelelő garanciákat tartalmazzanak. Ami pedig az algoritmusok kérdését illeti, folyamatos kapcsolatban állunk az informatikai szolgáltató cégekkel, bár ez nem az én hatásköröm, de a biztonság, gyűlöletbeszéd, online terjesztése, ezen a területeken eh, ne legyen szabad ilyen algoritmusokat használni. Ugyanis ha valaki keres és talál mondjuk illegális gyűlöletbeszédet az interneten, akkor eh, nem szabad, hogy az automat automatikus, automatizmus miatt ez a tartalom újra és újra generálódjon, ezt le kell állítani. És a biztonság területén pont ezt csináljuk, az informatikai szolgáltatókkal együttműködve, hiszen az egész az ő kezükben van. És a platformokról a fogyasztóvédelmi szervezetekkel is folyamatosan konzultálunk. Hogy hogyan lehet megakadályozni az algoritmusok kereskedelmi célra történő újra felhasználását, hát nem tudom, de azért nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy tenni kell, hogy ezt meg kell akadályozni valamilyen módon vizsgáljuk még ezt a kérdést, folyamatosan tárgyalunk arról, hogy milyen messzire mehetünk a szabályozásban, és Karazabirt hogy nagyon világosan kifejtette azt is, hogy nem szabad túlszabályozni. Azt látni kell, hogy milyen kockázatokat rejtenek a platformok, a közösségi oldalak, a szociális média, és megfelelő intézkedéseket kell meghozni. De a szabályozás azért mindig vitatárgya, hogy meddig terjedjen. Ami a megosztáson alapuló gazdaságot eh, illeti, eh, új adataink vannak arra nézve, hogy azért vannak problémák eh, a tulajdonképpen fogyasztók közötti szolgáltatásokkal kapcsolatban. De nem akartunk itt nagyon szigorú szabályozást megalkotni, ezért a iránymutatásokként alkottuk meg a tisztességteljes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályrendszert. Jogi problémák felmerülés esetén elmondjuk, hogy mi a tennivaló. Egyszemélyes vállalkozások, Breda asszony kérdése vonatkozott erre. Nos, itt már a tárgyalások után nem sok maradt meg az eredeti javaslatból. Én továbbra is azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a 21. században, az Európai Unióban a 21. században könnyebb kell, hogy legyen online módon létrehozni egy céget, és olcsóbb kell, hogy legyen ez a, új vállalatok alapítók számára egy eurós alaptőkével lehessen vállalatot légrehozni. Én egyébként az életem egyik nagyon nehéz időszaka volt, amikor vállalkozásba kezdtem, százezer csepp koronát kellett fizetnem, ami hát nagyon sok, nagyon nagy pénz volt egy egyébként is nehéz helyzetben lévő ember számára, aki vállalkozást akart elindítani. Tehát esélyt kell teremteni az emberek számára, akik vállalkozásba akarnak fogni de már most is vannak nagyon komoly garanciák az egyszemélyes társaságra vonatkozó javaslatban, és ez kapcsolódik más jogszabályokhoz is, munkavállalók védelme, azután eh, a közvéleménynek ugye joga van tudni azt, hogy ki a tényleges tulajdonos, ezen is dolgozunk a pénzmosás elleni irányelv kapcsán, eh, lesz egy új jogszabály, és ezek a más jogszabályban lévő feltételek is vonatkoznak majd az egyszemélyes társaságra is. Úgyhogy folyik a munka. Kína, termékbiztonság. Nos, igen, szombaton utazom el Kínába, hétfőn már tárgyalunk. Ugye nem az EU piac eh, az, amelyik akarja egyedül ezeket a termékeket, az USA-val együtt, eh, nagyon Penny Pritzkával, az amerikai kereskedelmi miniszterrel együtt van egy nagyon jó tervünk, hogy elmegyünk együtt Kínába, és eh, a kínai hatóságokat megpróbáljuk rászorítani arra, hogy sokkal jobban ellenőrizzék azokat a termékeket, amelyeket exportálnak az amerikai és az európai piacokra. Tárgyalni fogok annak a hivatalnak a vezetőjével, amelynek pontosan ez a feladata, és úgy gondolom, hogy jobb eredményeket érhetünk el. Évente az összes veszélyes terméknek, amelyeket a Rapex-el megtalálunk, a 61%-át Kínából importáljuk. Januárban, februárban ez az arány csak 50% volt, valószínűleg ez a karácsony utáni időszak miatt volt így, ez az emberek kevesebbet vásárolnak karácsony után, és akkor az év elején visszaesik az import is Kínából kézzelfogható eredményekkel szeretnék majd visszatérni Kínából, és önöket is tájékoztatni fogom persze erről. Akkor most hallgassuk meg a következő kérdéseket. Maria Grappini az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Először is, eh, Viki, szeretnék köszöntet mondani, hogy megszervezted ezt a lehetőséget, hogy egyeztessünk, eszmecserét folytassunk a biztos asszonyjal figyelmesen hallgattam a szavait, gyakorlatilag mindennel egyetértek, ami elhangzott. Három konkrét kérdésem van. Az első. Jogi lépéseket akar -e javasolni a fogyasztók érdekében, ugye, mint természetes személyek. Ugye a KKV-k tekintetében elmondhatjuk, hogy ők is fogyasztók, amikor alapanyagot, energiát, bármi mást vásárolnak, vagy banki szolgáltatást használnak, és sokszor nehézségbe ütköznek, mert tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat áldozataivá válnak, ahogy ezt ön is említette, például bankokkal kapcsolatban, vagy nagy multinacionális cégekkel kapcsolatban. Az önök fellépésében tervezik-e, hogy nem csak a fogyasztók, hanem más jogi személyiségek esetében is biztosítani fogják a fogyasztóvédelmet. Aztán az a nyomás, ugye nagyon sok cég nyomás alatt áll, a fogyasztóvédelem harmonizációjáról beszélt a kérdésem. Természetesnek tartja azt, hogy az autóértékesíték az európai piacon Azért teszem fel a kérdést, mert sokszor beszélek olyan vállalkozókkal és olyan állampolgárokkal, akik autót vásárolnak egy kelet-európai cégtől. Na, a kérdésem, hogy egy autóban miért minden leírás angolul jelenik meg például a műszerfalon, és miért nem a vásárolnak az anyanyelvét. A utasításokat, használati utasítások, azok megjelennek a forgalomba hozatal országában, de a műszerfalon minden angolul jelenik meg. Amikor harmonizált fogyasztóvédelemről beszélünk, akkor azt erre is gondolni kell, hogy hogy milyen tájékoztatást tudnak beszerezni az interneten keresztül. Aztán a termékbiztonság. 25 éven keresztül gyártószektorban dolgoztam, és folyamatosan harcoltunk a kínai termékek ellen. De nem csak arról van szó, hogy a Kína nem exportálhat ilyen terméket, hanem ellenőrizni kell a, magyar, az európai piacra való belépéskor ezeket az áruk, árukat. A vásárlók nagy többségben európaiak, vagy természetes, vagy jogi személyiségek. Hogyan lehet konkrétan harcolni például a hamisított termékek importja ellen? Nem tudom, vagy nem hiszem, hogy csak a kínai exporttermékek ellenőrzésére kéne koncentrálni, hanem az import a belépés helyén is kéne ellenőrzést végezni. Most meghallgatjuk a következő felszólalót. Köszönöm szépen, biztos asszony! részben már válaszolott a kérdésemre, de azért szeretném említeni ezt a témát. A két javaslat az online és offline kereskedelmre vonatkozik, digitális, kézzelfogható fizikai termékekre vonatkozóan már a parlamenti eljárás tárgyát képezik. Jelenleg folytatjuk a vitát arról, hogy hogyan lehet a legjobban biztosítani a fogyasztói adatok biztonságát. Arról nincs elképzelésünk, hogy a refit hogy fog erre hatni. Evelyn aggájait is osztom. A két javaslat összekeveri a fogyasztókat, megzavarja a fogyasztókat. Vannak olyan termékek, amelyek nem egyetemen tartoznak ide vagy oda, például fizikai termékek, de szoftverrel, digitális szoftverrel. Ezeket az ilyen termékeket nehéz besorolni. Meg tudná esetleg magyarázni, hogy a refit hogyan fog hatni a fogyasztói jogalkotásra, és hogy az Európai Bizottságnak mi a terve a tekintetben, hogy a két javaslat koherens legyen a refittel. Köszönöm. Stefanics Iván. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Említette az SOP-ket az egyszemélyes vállalkozásokat. Szerintem ez egy nagyon jó, normatív, egyszerűsítő javaslatnak tűnik, és nagy segítséget nyújthat a startupok számára is. A kérdésem az az, hogy van-e egyéb tervezett egyszerűsítésük más vállalkozás típusú típusok felé is az egy tagos, egy, az egy tag viselt felelősség bármilyen formájára. Köszönöm szépen. E, biztos asszony. Van egy javaslat, amit már nagyon régóta vártunk. Valóban fontos a fogyasztóvédelem területén erősíteni az együttműködést a tagállamok között. Ez rendkívül fontos előfeltétel a közös digitális, egységes piac szempontjából is, de itt nem csak az internetes kereskedelemről van szó. És még érdekelne az is, hogy milyen javaslatokkal áll elő a bizottság a szabálytalan vállalkozási gyakorlatok elleni harc területén. Milyen terveik vannak ezen a területen? Van egy olyan szabály, amely itt minimum 21 tagállamnak kell elfogadni egy bizonyos bizottsági javaslatot. Nem tudom, vannak-e adataik arra, arról, hogy a vállalkozás jog megsértése kapcsán hány eset fordult elő a tagállamokban, és ezzel rá is térnék a következő témára. A múlt hónapban a szakbizottságunk szavazott a 2017-es költségvetésről, és ebben volt benne az az én javaslatom is, ami a határokon átnyúló regionális szintű közintézmények együttműködésének az erősítéséről szólt. Itt ez egy fontos eszköz lenne a fogyasztóvédelmi szabálytalanságok elleni harcban, bizonyos konkrét régiókban, vagyis ez egy nagyon jól, ez nagyon jól kiegészíteni, kiegészíteni az önök általános intézkedésekkel kapcsolatos csomagját. Ön támogatná -e ezt a javaslatot? Köszönöm. Krisztián következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, engedje meg, hogy ott folytassam, ahol az előttem szólók abba hagyták, de az a benyomásom, hogy a bizottság egy, egyfajta az, algom, az algoritmusokkal kapcsolatban az a tervezi, hogy az IT boxok irányába mozdítsa ezt el, pedig az algoritmusoknak nagyon fontos szerepük van, és fontos az, hogy a polgárok is megértsék, hogy itt miről van szó. A kérdésem az az, hogy a bizottság támogatja-e az IMCO javaslatát, miszerint az algoritmusokat kísérleti projektnek tegyük meg, és vizsgáljuk meg azt, hogy milyen algoritmusokkal kell foglalkozunk politikai szinten, hogy meglássák az emberek is, hogy az információkat hol használják föl, milyen területeken. Ezek voltak a kérdések. Nos, eszembe jutott, hogy fél évvel ezelőtt még azt hangzott el a bizottságtól, hogy nem kell megerősített együttműködés a fogyasztóvédelem területén. Hát igen, ennek ebben teljesen igaza van. Ami a jogi személyiségekkel kapcsolatos kérdés, illeti erre már korábban is említettem, hogy a B2B viszonylatok kapcsán most éppen tanulmányokat állítunk össze, és a refit gyakorlat is érinti majd ezt. A fogyasztóvédelemben az alapvető ö, cél mindig a gyengébb fél védelme. És a a KKV-k és a monstrum vállalkozások közötti viszonylatra is vonatkozik ez, de itt azt látjuk, hogy fontos itt is, hogy védjük a gyengébbet, ez egyértelmű. A gyengébbnek van szüksége az erősebb védelemre, ez már most is visszatükröződik a jogszabályokban, de ezt azért még pontosítani kell, az új, újonnan keletkező digitális területekkel összefüggő problémákat is kezelnünk kell az új jogszabályokkal, de nem javaslunk jelen pillanatban semmit jogi személyiségek kapcsán, csak B2C viszonylatban gondolkozunk egyenlőre. Ami a konkrét esetekben a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos teljes mértékben egyetértek azzal, hogy csak az angol nyelvű instrukciók nem megfelelőek, fontos az, az információ szimetria, és ezt a fajta egyensúlytalanságot mindenképpen ki kell küszöbölnünk, de konkrét kérdéseket kérek öntől, mivel ezek a tagállami végrehajtó hatóságok felelősségébe tartozó esetek. És hogyha ez nagyon komoly tömeges szinten lép fel ez a probléma, akkor szélesebb körben is felléphetünk majd. Vagyis hálás leszek azért, hogyha ön konkrét eseteket említ, hogy mikor van meg csak angolul a használati utasítás. Az adatvédelem Borzán asszony kérdése. Nos, említettem, hogy mind a fogyasztóvédelemért felelünk, mind pedig az adatvédelmi szakpolitikáért mi vagyunk a felelősek, vagyis amit a refit alatt teszünk, a jogalkotási javaslatok kapcsán nagyon fontos, hogy az adatvédelmi szabályoknak is megfeleljünk ezekben a javaslatokban, és ezt mindenképpen garantálnunk kell, ez a feladatunk hiszen ugyanaz a főigazgatóság alá tartozik mind a két terület, illetve még akkor is, hogyha különböző igazgatóságok dolgoznának ezen, akkor is meg kellene teremteni a koherenciát a bizottságon belül. A konkrét adatvédelmi eseteket is kérem jelentsék nekem, hogyha itt van valamilyen probléma, mivel ez egy óriási hiba lenne részünkről, hogyha itt valami nem tudnánk összehangolni. Az adatvédelmi szabályokat megsértenénk valamilyen formában, bármilyen jogszabályban. Stefanes úr a vállalkozási jogot említette, erre már nincs sok időn, de most egy olyan csomagon dolgozunk, illetve ha nem is csomagnak nevezem, de új jogszabályoknak, ami a vállalkozási jog digitalizációján mozog ezen a területen. Most még csak a tanulmányok összeállítási fázisában tartunk, és a szakértői panel javaslatára Először a nagy, nagy formátumú kérdésekkel foglalkozunk a vállalkozási jogban, itt vannak bizonyos kockázatok az SUP irányelvben nagyon komoly kihívásokkal küzdünk. Azt hiszem, hogy jövőre lesz ezzel kapcsolatban egy javaslatunk a vállalkozási jog kialakításának kifejlesztésénél a digitális területen. Az idén már a büntetőjogban elkezdtük ezt a folyamatot, de ez más lapra tartozik. Igen. Nos, az algoritmusok csak példaként említettem. Még egy ilyen magas prioritású területen, mint a biztonság, itt is párbeszédet kell inkább folytatnunk az informatikai cégekkel, például a gyűlöletbeszéd kapcsán, hiszen ez egy sürgető kérdés. És azért kezdtük el az informatikusokkal, az informatikai cégekkel ezt a párbeszédet, mivel ezzel kapcsolatban jogszabályokat tervezünk, ez egy nagyon hosszadalmas folyamat. Hogyha az adatvédelmi szabályokat megszegik, a már meglévő szabályokat, akkor felveszük velük azonnal a kapcsolatot. Vagyis a jelenlegi jogszabályokkal ezek ellen már tudunk hatni, de ezen tovább dolgozunk. Svetlana asszony. Ez, itt a tagállamok esetleg felhatalmazzák bizonyos esetekben a bizottságot, hogy koordináltan lépjen fel. A statisztikáink alapján évente négyszer van erre szükség, vagyis évente négy esetben kerül sor ilyen jogsértési eljárásra, ahol az Európai Unió szinten kell lépni. Ezzel szívesen foglalkozik a bizottság, de hogyha ez egy kisebb horderejű eset, akkor a CPC rendelet területére tartozik ez, amit nem sokára el fogunk fogadni, hiszen a CPC rendelet sokkal jobb lehetőségeket ad a tagállami rendészeti hatóságoknak, hogy együttműködjenek. Azt hiszem, hogy ez minden. Köszönöm szépen! És hogyha úgy érzik, hogy nem kaptak választ valamilyen kérdésükre, akkor kérem, értesítsenek, és írásos válaszokat még adunk. Köszönöm. That's the end of this morning's... A ma délelőtti naprendet ezzel lezártuk, háromkor folytatjuk az ülést.